Meine sehr verehrten Damen Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Szeretettel üdvözlöm Önöket ma reggel. A Júri Szakbizottság ülésének folytatásán. Első napi rendi pontunk ma reggel a 13-as pont, nyilvános meghallgatásra kerül sor. Ha jól számolom, akkor ez már az ötödik alkalom, és a témánk a közös európai adásvételi jog. Tudják, hogy időközben a jelentéstevők jelentései a két illetékes szakbizottságban elkészültek. Evelyn Gebhardt, Luigi Berlinguer és mások az IMCO-ból szintén eljöttek a mai ülésünkre. Valószínűleg ez az utolsó meghallgatás ebben a témakörben, ebben a jogalkotási időszakban. Ők tehát eljöttek ma hozzánk, hogy itt lehessenek ezen az utolsó meghallgatáson. Beszélünk majd mindarról, ami eddig is elhangzott, és júliusban lesz egy közös a nemzeti parlamenti képviselőkkel is ebben a tárgyban. Utána sor kerül majd a tárgyalási mandátum ról szóló szavazásra valamikor októberben, szeptemberben, tehát a tanácssal való tárgyalásokhoz, és utána majd a plenárison is szavazunk. Ez körülbelül az ütemterv ebben a témában. Diana wallace is üdvözlöm itt köröm, körünkben. Diana Wallace már nem tagja a parlamentnek, már nem képviselője, mivel az év elején úgy döntött, hogy lemond mandátumáról, és újra a szakmájában tevékenykedik ezentúl de hát ő az egyik atya, ha mondhatjuk úgy, ennek a témának itt a parlamentben, hiszen a Wallis jelentés volt az egyik oka annak, hogy Reding biztos asszony elkezdett foglalkozni ezzel a témával ismét a bizottságon belül kiemelten. A Wallis jelentést túlnyomó többséggel fogadta el a parlament, megvan tehát ez a jelentésünk, és meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk azt megfelelően alapként kezelni a további munkához. Szeretném üdvözölni a különböző szervezetek képviselőit is. A tudomány képviselői mellett meghívtuk az Európai szervezetek képviselőit is, hiszen egy záró rendezvény esetében, mint amilyen ez a mai, érdemes meghallgatni az Európai szervezeteket is. Dóra Szentpály Kleist üdvözlöm, Möllenberg urat, Friedrich Graf von Westfálent és Bill professzort, aki a Warwicki Egyetemtől érkezett hozzánk, ő tulajdonképpen a tudomány képviselője ma itt nálunk. És javasolnám, hogy első körben mindjárt hallgassuk is meg az előadóinkat. Szentpáli Klájsz asszony kezd az UEAP-től. Jönni a szó, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. A UAPME nevében szeretném megköszönni önnek és Berlingué úrnak a meghívást erre a mai meghallgatásra. Angolul fogom folytatni. Of craft, small and medium sized enterprises represents... A szervezetünk az UAPME kizárólag KKV-kat képvisel, Európa szerte. Üdvözöljük a jelentéstervezetet, úgy gondoljuk, kulcsfontosságú vitát folytatni erről a tartalomról, csak is így tudunk ugyanis megfelelő elemzést készíteni erről az e- eszközről, teljes körű képet alkotni róla, és így tudjuk felmérni az eszköz hatásait. A dokumentumunkat rendszeresen frissítjük, a legutolsó 2012. novemberében volt, és ezzel a munkadokumentummal tudunk konzultálni. Az UE APME nevében beszélek, az ő hozzájárulások, a tagok hozzájárulása még nem volt kimerítő. Először is azzal kezdeném, hogy a fő elemekre összpontosítok, és ez Egyébként ezeket kiemelte, kiemelték a magyarázó megjegyzések a jelentéstervezetben. Először is, ami az különböző korlátozások előnyeit illeti. Mi a jelentést üdvözöljük, és az a véleményünk, hogy mindegyik részét meg kell nézni ennek a szelévülésnek, és nagyon jó, hogyha a hatája ennek az eszköznek még korlátozott, hiszen új eszközről van szó európai szinten. Természetesen a, az adásvételi tevékenységek legnagyobb része olyan szerződések között zajlik, ahol a felek távol vannak egymás között. Néhány kérdést még tisztázni kell, és további vitákat igényelnek egyes témák. Ami az elévülést illeti, meg kell kérdezni magunktól, hogy ez jogi felaprozódáshoz nem vezete majd. Különböző eszközöket használunk, a távolévók között kötött szerződések, vagy a közvetlen szerződések között, hogyha ez így van, akkor ez bizonyos terhet jelent. A közvetlen szerződések esetén kiegészítő eszközökre kell gondolni. Úgy gondoljuk, hogy az adásvételi szerződés számára mi már modelleket, szerződéseket dolgoztunk ki, ezt a az illetékes érintett felek beavatásával és részvételével kell megtennünk, de erre biztatjuk a bizottságot. Ami pedig a hatály korlátozását jelenti, a távolívó között kötött szerződés esetén itt harmonizálásról van szó, de ahhoz, hogy elkerüljük a zavart a kkv számára, nagyon fontos, hogy a már harmonizált részei a fogyasztói jogok irány elvének legyen az alap, mindenféle módosítás nélkül, mert úgy gondoljuk, hogy ez rendkívül fontos feltétele annak, hogy a KKV-k dolgozzanak. Második pontként szeretnék szólni a jogorvoslat kérdéséről, ami rendkívül jelentős kérdés a KKV-k és általában a vállalkozások számára. Az az érzésünk, hogy a, ez a szakbizottság és az előadók jól megértették, hogy ezzel kapcsolatosan komoly aggodalmaink, gondjaink vannak, és ahhoz, hogy ezekkel foglalkozunk, három eh, megoldás eh, vázoltak fel, vagy vázolunk fel, és eh, ezeket röviden ismertetném. Az első a hat hónapos határidőt vezetné be a vevő számára, hogyha lesz ez az időszak letelt, akkor a az ajánlatot a vevőnek el kell fogadnia. Vannak, akik azt mondják, hogy hat hónap sok, az eladónak kell a javaslat szerint az első jogorvoslatot elindítani, de szerintünk ez nem megoldható. A másik, a fogyasztó a, felmondja a szerződést, és hogyha nem teljesítették a szerződést észszerű időszakon belül, és ezt követően a fogyasztó veszteségét kártérítéssel lehet orvosolni. Mit jelent az észszerű időn belül kifejezés? Ez két évet jelent, vagy hat hónapot? Úgy gondoljuk, hogy ezt tisztázni kell. Ezzel kapcsolatosan szeretnék a 150-es módosító indítványra hivatkozni, amely szintén kapcsolódik a második megoldáshoz, melyet a jelentés tervezet javasol. A 150-es módosítás szerint a felmondásról való értesítést észszerű időszakon belül kell megadni. A bizottság eredeti javaslata szerint a 199 per 1-es cikk szerint ez azt jelenti, hogy amikor a vevő tudomásul veszi, hogy nem teljesítik a szerződést, akkor e, ezt vehetjük az észszerű időszak végének. Nincs oka annak, hogy ezt a vállalkozások közötti esetekre korlátozzuk. Vannak KKV-k, amelyeknek jogai vannak és kötelezettségei, de a fogyasztóknak is vannak jogai és kötelezettségei. Az utolsó, vagy egyik utóbbi szakbizottság ülésre szeretnék utalni, amikor előterjesztették a jelentéstervezetet, és ott rossz képet adtak a vállalkozásokról, mert itt arról beszéltek, hogy nem fontos számukra a fogyasztóvédelem, és csak néhány cég számára fontos ez. Szerintünk ez igen veszélyes dolog, amikor így eltorzítják a valóságot. A KKV-k igenis odafigyelnek a fogyasztóvédelemre, hiszen a reputációjukból, hírnevükből élnek. És csak a megbízható javak, szolgáltatások, az ügyfelekkel való jó kapcsolat biztosítja azt, hogy fennmaradjanak mert különben ezek a multinacionális cégekhez kerülhetnek, például ezek a megrendelések. A KKV-k nagy része egyszemélyes vállalkozós, és az, az európai KKV-knak általában átlagban hat foglalkoztatottjuk van egyik oldalon magas szintű mert akarunk biztosítani, de a másik oldalon elveszük a bevételüket, és plusz költségeket generálunk ezen vállalkozások számára, és ezzel ez azt jelenti, hogy a munkájukat is elveszük. Mi arra szeretnénk kérni önöket, hogy a valóságot vegyék figyelembe figyelembe etéren. Ami pedig a harmadik megoldást illeti, a fogyasztónak fizetnie kell a felhasználásért, amikor a szerződést felmondja. Szeretnénk kérni ezt a szakbizottságot, a parlamentet, hogy ezt a megközelítést ne kövesse, mert ez több kérdést vet fel, mint megoldás. Például ki fogja a kifizetést vagy a pénzösszeget kiszámítani. Vagy a legproblémásabb pont az, hogy mi történik, hogyha a fogyasztó elutasítja a fizetést. A tapasztalatunk azt mutatja, hogy a KKV-k nem fognak bírósághoz fordulni azért, hogy a fizetést követeljék, már így is komoly nehézségeik vannak a behajtást illetően. Általánosságban akkor elmondhatom, hogy az első két megoldás jó alap a vitára, de hozzá kell tennem, hogy még mindig úgy gondoljuk, hogy a legjobb megoldás az, amit most lehet alkalmazni az áruk értékesítésére vonatkozó irányelvben. Volt már erről egy műhelybeszélgetés is itt a szakbizottságban, és készítettünk egy kis brosúrát is. Véleményünk szerint, ami ebben szerepel, még mindig érvényes a módosításokat üdvözlők, vagyis azokat, amelyeket üdvözlünk, erről készítettünk egy anyagot, ez még nem zárult le. Például a 170-es és a 171-es módosítást illetően gondjaink vannak néhány, és néhány egyéb módosítással is gondjaink vannak, viszont most inkább megállnék, a weboldalon is szerepeltek egyébként ezek, de most megállnék és várom a további vétát. Nagyon szépen köszönjük. A következő előadónk Pál asszony parancsoljon. Um, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy meghívták a beókot erre a rendkívül fontos meghallgatásra ma. A fogyasztók szempontjából a legfontosabb elemekre hívnám fel a figyelmet. Sajnálatos módon nem fogják túl jól látni a diáimat, ezért megpróbálom a tartalmukat minél átfogóban elmondani szóban. Mindenek előtt a hatályról fogok beszélni, valamint a három alternatíváról, amelyet Dóra az imént bemutatott. Tehát mit jelent az, hogy csökken a védelem mértéke a felmondás jogával kapcsolatosan, ahogyan az a javaslatban szerepel. Továbbá mi a helyzet a digitális tartalmakkal és a felhőalapú szolgáltatásokkal? Negyedízben a módosításokról szóló javaslat biztosítja-e, hogy az adásvételi jog végül elérje azt a célját, hogy a határokon átnyúló elkereskedelem növekedjék, és végezetül néhány következtetést is levonnék. A módosított hatály ról beszélnék, illetve a fragmentáció növekedéséről, amely ennek a következménye. Mi tehát úgy gondoljuk, hogy a fragmentáció, a széttöredezettség növekedni fog, hogyha a hatály a javaslatnak megfelelően módosul, hiszen nem csak a határokon átnyúl és határokon belül történő adásvétel között történik különbségtétel, hanem az online és offline adásvétel között is. Hogyha a hatályt így módon megváltoztatják, akkor megduplázódna, úgymond, a jogszabályok száma. Szeretném emlékeztetni a képviselőket arra, hogy vannak már hatályban lévő rendelkezések a az adásvételi irányelvben, amely már lefedi a távolévok közötti kötött szerződésekre vonatkozó adásvételi rendelkezéseket, és ide tartozik például a button megoldás, és egyebek, tehát sok-sok területet már lefednek azok a jogszabályok, amelyeket elfogadott a tanács és a parlament. Egy teljes mértékben harmonizáló irányelvről van szó, ami azt jelenti, hogy nem lesz további fragmentáció a tagállami joganyaghoz képest mi úgy gondoljuk továbbá, hogy az új rendszer zűrzavart kelt, hiszen nagyon más jogok érvényesülnek majd az online és offline kereskedelem területén a fogyasztók számára, és ez nem megalapozott gyakorlatilag csak azért, mert az adásvétel módszere más. Nyilvánvalóan az online adásvétel esetében távolévők között kötött szerződésről van szó, de ez önmagában még nem alapozza meg ezt a különbségtételt. Egy német fogyasztó esetében például két éves jótállás áll fenn, egy offline adásvétel esetében és más szabályok vonatkoznak az online adásvételre. Ez egyfajta zűrzavart kelt, és egyfajta diszkriminációt is eredményez azon fogyasztókkal szemben, akik csak offline vásárolnak. A digitális szerződések nagyobb védelemmel részesülnének, és azok a fogyasztók, akik nem vásárolnak határokon átnyúlóan online platformokon, azok nem láthatják, nem élvezhetik az előnyeit az új szabályozásnak. Vannak olyan szerződések, amelyek az online öm, adásvételre vonatkoznak, vannak amelyek az offline adásvételre, és van még két további opció a módosításoknak megfelelően. Ez összetettebbé teszi a helyzetet, mint amilyen már ma, teljesen feleslegesen, azt hiszem nem ez a cél. A versenytorzulás tipikus következménye a kettős rendszereknek, ez tehát további torzulást jelenten ez az új szabályozás, hiszen azok a azok a, a cégek, amelyek mind offline, mind online tevékenykednek, további komplikációkkal szembesülnének. Nem tudom, mennyire látják a táblázatot, remélhetőleg majd a főtitkárság elérhetővé teszi digitálisan a diákat. Itt a jelenlegi javaslatokat láthatják, bal oldalon 8 különböző része a jelenlegi javaslatnak és a két függelék, és a jobb oldalon szerettem volna szemléltetni, hogy a már meglévő szabályok mit fednek le. Tehát a kék részeket már lefedi a szerződésekre vonatkozó jogszabály, és a többi rész pedig olyan szabályozás vagy rendelkezés, amelyre véleményünk szerint nincs szükség feltétlenül. Az elkereskedelem ösztönzése és továbbá a jogorvoslati lehetőségek is szerepelnek a táblázatban. Mi úgy gondoljuk, hogy a zöld elem a hiányzó láncszem, ezen a területen kellene igazi harmonizációt elérni, és nem opcionális harmonizációt. A szerződések felmondásának jogára vonatkozó fogyasztó védelmi rendelkezések a javaslatban három opció van. Az egyik az eladó jogorvoslathoz való jogosultsága 6 hónapot meghaladóan. Jelen pillanatban a szabályok nem írnak elő ilyen jogot, de a fogyasztó választhatja meg a jogorvoslat módját, és nem az eladó, és hat hónapot meghaladó időszakon túl az eladó választaná meg a jogorvoslatot, illetve ezzel, és ezzel gyakorlatilag a tagállamokban meglévő szabályok magasabb standardok sérülnének, csökkennének. A kettes opció nem lehet a szerződést felmondani, Az értesítés, hogyha az értesítési kötelezettségnek nem felel meg a fogyasztó, mi úgy gondoljuk erre nincs szükség, hiszen a fogyasztók egyébként is tájékoztatják az eladót, amint felfedeznek némi problémát vagy gondot. Továbbá itt is Bizonyos tagállamokban, így az Egyesült Királyságokban a fogyasztók védelmi szintje csökkenne. Hármas opció, a fogyasztó kötelezettsége használatért történő fizetésre. Mi úgy gondoljuk, hogy nemzeti szinten szintén csökkenne a fogyasztók védelme, amely az EU-s jogszabályokból adódik. Hogyha megnézzük mindezen opciókat, fontos, hogy a javasolt módosító kontextusában szemléljük azokat, és van egy másik fontos módosítás, a 185-ös, hogyha megnézzük ezt a javaslatot az egyes opcióval és a kettes opcióval, valamint összevetjük az eredeti javaslat 174-es javaslatával. A konklúzió az, hogy a felmondás jogának gyakorlatilag nincs már gyakorlati jelentősége a fogyasztó számára, hiszen annyira nagy a valószínűsége annak, hogy kompenzációt, valamilyen jóvátételt kérne a kereskedő, a fogyasztók egyébként sem látnák ezért javát a felmondás jogának, tehát úgy gondoljuk ez nem mutat előre. Ami a digitális tartalmakat és a felhőlapú szolgáltatásokat illeti három kategóriánk van. Az első a nem Montenerei digitális tartalmakra irányul. A digitális tartalmak visszaszolgáltatása a második fontos pont. Ez egy kicsit problematikusabb, hiszen csak akkor lehet visszajutatni a terméket, a digitális tartalmat, hogyha az nincsen kibontva, viszont digitális tartalmak esetében ez igen nehéz kritérium. És a hármas eset a felhő alapú szolgáltatásokra vonatkozik. Elég nehéz azonban bevonni a felhő alapú szolgáltatásokat az adásvételi jog hatája alá. A digitális tartalom fogalom meghatározása némileg eltér a fogyasztóvédelmi irányelv definícióban használt definíciótól. Ez ismét csak azt mutatja, hogy sok esetben a szabályok nem koherensek, és a bizottsági javaslat szerint a felhalapú szolgáltatások kapcsolódó szolgáltatások lennének, de nem teljesen világos, hogy milyen felhőalapú szolgáltatások tartoznának akkor ebben az esetben ide. A bizottság bejelentette, hogy lenne egy további opcionális eszköz a cloud computing vagy felhalapú szolgáltatások számára. Azt hiszem mondanom sem kell, hogy ez még összetettebbé tenné a digitális tartalmakra vonatkozó szabályrendszert. Úgy tűnik tehát, hogy ez nem egy kifejezetten jó ötlet már többé-kevésbé elmondtam azt, amit ezen a dián szemléltettem. Még annyit szeretnék elmondani, hogy a digitális tartalom olyasmi, ahol magasabb fokú harmonizációra van szükség. Sajnálatos módon az adásvételi joggal, az új adásvételi joggal a fogyasztók csak opcionálisan élhetnének a védelem lehetőségeivel. Mi úgy gondoljuk, hogy az egyre jobban elterjedő digitális tartalmak esetében is megfelelő védelmet kell biztosítani a fogyasztók számára. Fontos, hogy ez egy opcionális lehetőség legyen, ahol a cégek megválaszthatják, hogy kinek kínálják fel a védelem lehetőségét. A kérdés, hogy az új javaslatokkal, illetve a javasolt módosításokkal ösztönözzük-e az elkereskedelmet, mi úgy gondoljuk, hogy nem, éppen azon aggályokból kifolyólag, amelyeket már felsoroltam. Még annyit szeretnék elmondani, hogy a javasolt módosításokkal megnövekedne annak a lehetősége, vagy valószínűsége, hogy bizonyos tagállamokban a fogyasztók rosszabbul járnának, mint az eredeti javasl- bizottsági javaslattal Úgy gondolom, hogy a javasolt szabályok útjában állnak a modernizációnak, ami a fogyasztóvédelmi jogokat illeti, vagy jogszabályokat. Nem megfelelő a harmonizáció szintje, egy kettős rendszer jönne létre, amely növeli a széttöredezettséget, és az utolsó diámon pedig az, a jobb alternatívákat szerettem volna felsorolni. Mindenek előtt el kell mondani azt is, hogy fontos lenne egy kiterjedtebb hatástanulmányt készíteni, a bizottság eredeti javaslatában ezt nem tette meg. Egy opcionális rendszer helyett úgy gondoljuk sokkal inkább a különböző adórendszerek, a szerzői jogi szabályrendszer és egyebek képeznek akadályt. Ezeket kellene megfelelő módon javítani, jobbítani, és akkor az akadályok elháríthatók lennének. És végül, de nem utolsó sorban úgy gondoljuk, hogy a vegyes harmonizáció még mindig jogos, ezért következő lépésként meg kellene néznünk a fogyasztókra vonatkozó jogszabályokat, és úgy kellene azokat módosítani, hogy azok hozzáadott értéket biztosítsanak minden fogyasztó számára. Köszönjük szépen, Leon Möllenberg következik aki az Ecoverse-től érkezett hozzánk parancsoljon. Uh, Tisztelt uh, szakbizottsági tagok, uh, az e-commerce Europe nevében szeretnénk elmondani véleményünket a javaslattal kapcsolatban. Elnézést az angolságom miatt én azt hittem, hogy Dánul tudok majd felszól, hogy hollandul tudok majd hozzászólni, de erre nincsen lehetőségem, úgyhogy angolul fogom előadni a véleményünket. Az e-commerce Europe komolyan foglalkozik a határon átnyúló internetes tevékenységgel. Tíz i kereskedelem egyesülettel képviselünk több mint négyezer vállalatot, amelyek az e kereskedelemben tevékenykednek. Tavaly több mint 300 milliárdos volt a forgalma ennek a területnek, és a válság ellenére igen komoly 20%-os volt a növekedés. Ezért van szükségünk jó rendszerre azért, hogy a határon átnyúló tevékenységeinket tudjuk folytatni. Talán ez itt nem a legérdekesebb rész. Mi segítené az internetes kereskedőket a határon átnyúló kereskedemben? Először is azt gondoljuk, hogy a harmonizáció, tehát hogyha ugyanolyan szabályokat kell alkalmazni minden országban, akkor ez lenne a legjobb megoldás, mert akkor nem kell a különböző jogorvoslattal és jogszabályokkal foglalkozni tehát mi úgy gondoljuk, hogy a harmonizált szabályozás egész Európában lenne a legjobb megoldás, mint a határon belül és a határon átnyúló szerződésekre. A határon átnyúló ügyleteknél nem annyira jogi problémák jelentősek szerintünk, hanem hogyha nem fizet a fogyasztó, hogyha más nyelvekre le kell fordítani az anyagokat, és hogyha nincsen megfelelő vitarendezési rendszer. Ez a legnagyobb probléma szerintünk. Az egyik legnagyobb probléma, itt az ábrán láthatják, hogy általában Európában az internetes kereskedés hogyan működik. Még nagyon sokat lehet ezen javítani. És hogyha megkönnyítjük a határon átnyúló kereskedelmet, az mindenképpen előnyös lenne a statisztika szempontjából, és javítana a helyzeten, és még több kereskedő tudna interneten és határon átnyúlóan kereskedni. Mi is a probléma a határon átnyúló elkereskedelemmel? Az az, hogy legalábbis minimum irányelveket kellene elnézést, tehát hogy a nemzeti szabályok között elég nagy különbségek vannak egyrészt a garanciák, másrészt a tisztességtelen szerződési feltételek, aztán a távolévő közötti kötött szerződések területén, és a Róma 1-es és 2-es nem egyértelmű. Tehát, hogyha nincsen a saját országra vonatkozó kötelező jogrendszer, akkor szeretnénk, hogyha a fogyasztói hatóságok ezzel kapcsolatban felnépnének, mert az az érzésünk, hogy a nemzeti fogyasztói hatóságok gyakran beperelik a külföldi kereskedőt, hogyha a saját rendszerüket akarják alkalmazni. És nagyon nagy probléma a mi szempontunkból az, hogy különbözőek a, az áfa és egy, egyébként is az adórendszerek, és mint már mondtam, hogyha nincsen határon átnyúló vitarendezési rendszer és bizalmi védjegyrendszer. rendszer Nos, hogyha harmonizáljuk a szabályokat, akkor nincsen szükség arra, hogy a Róma 1-es alapján kiválasztjuk az alkalmazandó jogot, és akkor ugyanazon szabályok vonatkoznak a belföldi és a külföldi vagy határon átnyúló kereskedelemre is. A fogyasztói jogokra vonatkozó irányelv 2004 közepétől már maximum szinten harmonizált európai piacot alakít ki a távolévők közötti kötött szerződésekre, tehát ezért csak korlátozott szükség van a harmonizált szabályokra az áruk határon átnyúló kereskedelmében. Az egyik a visszalépési időszak, amit harmonizál ez, hogy kinek kell a jogorvoslatért fizetni, hogyha vissza kell küldeni egy árut, kinek kell és milyen határidőn belül visszaküldeni, hogy mennyi az elállási határidő, mi az elállási jog. Tehát ezeket a kérdéseket már a fogyasztói jogok irányelve megoldja, és ez egy jövőre 2014 közepétől már hatályos is lesz egész Európában. Ezért ezen a területen nincsen szükség további harmonizációra, vagy bármilyen önkéntes eszközre. A még meglévő problémáink a garanciaidőszakra, a jótállási időszakra és a jogorvoslattal kapcsolatos meg nem felelésre vonatkoznak, tehát hogyha meg nem felelésről beszélünk, akkor milyen jellegű jogorvoslati eszközök vannak. Úgyhogy nekünk konkrétan csak erre a két kérdésre szeretnénk megoldást találni. Szeretnénk, hogyha a, az európai védelem megfelelő szintű lenne, és azt szeretnénk, hogyha mindenhol a jogorvoslati eszközök ugyanolyanok lennének. Természetesen az új kifizetési rendszerek is könnyítik majd a munkánkat, de a, mivel egységes európai kifizetési terület már létezik, ez nagyon sok problémánkat megoldotta. Például a postai szolgáltatások liberalizációja is nagyon nagy ösztönző volt arra, hogy a határon átnyúló kereskedelmet továbbfejlesszük. Aztán, ami pedig az kötelező és az alternatív vitarendezési rendszereket illeti, ezek is tovább javítják a bizalmat, és így fejlesztik ezt a kereskedelmet. Nos, ami pedig az közös európai adásvételi jogot illeti, a CESL-t, az áruk és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és digitális tartalmak ra korlátozódik ez a hatály. Nos, tehát nem csak árukról beszélünk, hanem nagy részt szolgáltatásokról is, és a szolgáltatások nagyon gyakran vegyes szerződések alapján ö, kerülnek eladásra, tehát részben árura vonatkozik a szerződés, részben pedig szolgáltatásra. Tehát egyszerre kell rugalmasnak és dinamikusnak is lennie ö, ennek az új jognak, és ö, a fogyasztói jogok irányelvéhez képest az ilyen vegyes szerződésekre ez az új javaslat nem ad megoldást. Tehát, hogyha áruk és szolgáltatások adásvételéről is van szó, akkor azt csak áru adásvételi szerződésként fogják tekinteni, és erre nincsen megoldás a CISL-ben. E ez egy rendkívül összetett rendszer, mert hogyha egy vállalatnak először ki kell választania, hogy melyik jogrendszer alapján akar eljárni a szerződésben, akkor mindegyik jogrendszert először tanulmányoznia kell, és minden fogyasztói jog rendkívül összetett, bonyolult minden egyes országban, nem könnyű ezt megérteni. Másodszorban így egy önkéntes, egységes, autonóm jogrendszert alakít ki egy meglévő jogrendszeren belül, amelynek már régóta megvannak a saját szabályai és saját értelmezései, és Európában így a jogi keret túlságosan rugalmatlanná válhatna. Nézzük meg, hogy a Róma 1-es mit mond ezen a területen. Hát nem egyértelmű, hogy ezzel kapcsolatban mi az álláspont. Tehát, hogyha az alkalmazandó jogot ki kell választani, akkor a jogi kapcsolatokat a közös európai adásviteli jog nem fedi le, tehát még mindig maradnak ilyen területek, amelyek kapcsolatban ki kell választanunk az alkalmazandó jogot, és az önkéntes jogrendszert is ki kell választani. A szerződéses feltételeket rész, részint az alkalmazandó nemzeti jog fogja lefedni, és, azt, és a kiválasztott közös európai adásvételi jog. Nézzük meg, hogy rugalmas és dinamikus-e ez az új CIS-szel. E Nem vagyunk ebben biztosak. Lehetséges, hogy a fogyasztói vívmányokat tovább szeretnénk javítani. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek a fogyasztói jogok tovább fognak majd fejlődni, és ezért a kérdés felmerül bennünk, hogy ez a mostani CSL e hogyha ezt elfogadják, akkor eléggé rugalmas és dinamikus lesz -e ahhoz, hogy meg lehessen változtatni, és utána az új fogyasztói jogok szabályaihoz és vívmányaihoz lehessen igazítani. Úgy gondoljuk, hogy a hatája nem eléggé rugalmas és nem eléggé dinamikus ez az eszköz. Mennyire könnyen alkalmazható? Hogyha egy vállalat szeretné alkalmazni, akkor ehhez könnyen alkalmazhatónak kell lennie, nem csak a vállalat, hanem a fogyasztó szempontjából is. Először is, hogyha a közös európai adásvételi jogot választjuk ki, akkor tájékoztatási kötelezettségeinket kell betartani, és ezen CES-elnek megfelelően kell a szabványokat betartani, és beleegyezést kell kérni, kettős beleegyezést, azért, hogy alkalmazhassuk ezt a jogot, és természetesen nem szeretnénk, hogyha a internetes eladónak minden egyes alkalommal meg kellene kérdeznie a fogyasztót, hogy ezt vagy azt akarja-e, mert minél több ilyen kérdése kell válaszolnia a fogyasztónak, annál nagyobb a kockázata annak, hogy a fogyasztó feladja és máshova megy el, más internetes lapra és ezért azt gondoljuk, hogy nem könnyű, hogy ilyen kettős beleegyezést kérjünk a fogyasztótól, hiszen először is a szerződésre be kell, hogy beleegyezzen a fogyasztó, utána pedig még külön bele kell, hogy egyezzen abba, hogy a CSZ-et választja. Ez mindig ö, költséggel is jár, pénzbe kerül, és hát végül is mindig a fogyasztó az, aki ezt megfizeti, hiszen a fogyasztó az, aki az árat kifizeti. És mi van akkor, hogyha nem egyezik bele a fogyasztó, hogy a CIS-et e alkalmazzák a szerződésre? Hát ez nálunk problémás, mert mi eladóként nem akarjuk megmondani a fogyasztónak, hogy, hogyha nem fogadja el a fogyasztó a CSZ-et, e akkor nem akarunk vele kereskedni. Mi így is úgy is szeretnénk vele kereskedni, nem fogjuk őket elküldeni, csak azért, mert nem fogadják el a CSZ-et. E tehát akkor mégis csak két rendszert kell kialakítanunk. Az egyik rendszer azokra vonatkozik, akik elfogadják a közös európai adásvételi jogot, a másik pedig azokra vonatkozik, akik nem fogadják azt el. Mivel mi úgy gondoljuk, hogy mi nem kötelezhetjük őket arra, hogy ezt elfogadják, és nem is fogjuk ezt megtenni. Tehát, hogyha két különböző rendszer között kell választani, akkor egyetemű, akkor csak az egyiket fogjuk választani, az pedig a Róma egyes lesz, amit már ismerünk, mert ott saját magunk választjuk ki a jogunkat, és azt mondjuk, hogy ha a saját országában a fogyasztónak több kötelező joga van, akkor azt tájékoztasson minket arról, és akkor azt tiszteletben tartjuk. A fogyasztói hatóságok a fogyasztó országában és ö, mindig betartatják ezeket a szabályokat. És számukra is kielégítő ez a megoldás. A következő kérdés az -e kereskedelmi kereskedők szempontjából, hogy hogyan tudjuk meggyőzni a fogyasztót, hogy jól teszi, hogyha a közös európai edesvételi jogot választja, hiszen mi magunk úgy gondoljuk, hogy a Róma egyes jobb védelmet nyújt. Az alkalmazandó jog mindig megfelel az európai fogyasztói vívmányok minimum standardjainak, és nem látjuk azt, hogy a közös európai edesvételi jog hogyan tudná ennél többet nyújtani, mint a minimum szabványok. Miért válassza a fogyasztó ilyen feltételek között a közös európai adásvételi jogot? Nem tudjuk. Nem hisszük, hogy a fogyasztó látná ennek az előnyét. A következő kérdés, hogy megoldást old, hoz-e az ISL a fő határon átnyúló elkereskedelmi problémákra. A fogyasztóvédelmi, a fogyasztójogok irányelve 2014 közepétől hatályba lép, és ezért a legtöbb elektronikus kereskedelmi problémákat már megoldják, hiszen majdnem harmonizált, maximum harmonizált szabályrendszerünk van, és megvannak a tájékoztatási kötelezettségek, a visszalépési határidő, a visszalépési feltételek, hogy a kereskedőnek milyen kötelezettségei vannak, hogyha visszalép a fogyasztó, stb. stb. Csak korlátozott igény van arra, hogy Európában bizonyos területeken harmonizáljunk, és úgy gondoljuk, hogy különösen az áfa és az adó problémáikra kell kitérni és arra a CSL nem tér ki. Ezért úgy gondoljuk, hogy a megdenfelelés és a jogorvoslattal kapcsolatban van szükség a közös szabályokra, és a jogi jótállási időszakra vonatkozóan van erre szükség. Például egyelőre a jótállási időszak magának az eladott árunak a várható élettartamától függ. Tehát, hogyha egy mosógépet adok el, akkor az akár 15 éves is lehet, mert hogyha a fogyasztónak én azt mondom, hogy olyan jó a mosógépem, hogy ez egy életen át működni fog, akkor a holland jogrendszerben 10 év után még lehetséges, hogy van jogorvoslati lehetőség. A közös európai adásvételi jog alapján viszont két év után ennek vége van tehát a szállítás utáni két éven belül ennek az időszaknak vége van. Tehát én holland fogyasztóként ezt soha nem fogadnám el a közös európai adásvételi jog ezen rendelkezését, hiszen az én holland rendszerem lényegesen nagyobb védelmet nyújt nekem, mint a CISL. E tehát először is meg kell nézni, hogy hogyan tudjuk meggyőzni a fogyasztót, ezt már elmondtam. Tehát, hogyha összegezném, akkor azt gondoljuk, hogy inkább válasszuk a legegyszerűbb, olcsóbb és legátláthatóbb megoldást. Teljesen harmonizálni kell a már meglévő szabályokat, a megfelelés, a jogorvoslat, a jogi és kereskedelmi jótállás kapcsán. Köszönöm. Köszönjük szépen. Graf von Westphalen professzor úr következik. Először is szeretnék megjegyzést tenni a CCB-t képviselem, ügyvédek egyesületét, és szeretnék hivatkozni a szeptember 7-i nyilatkozatunkra. Most pedig németül folytatom az előadásomat. Három pontot emelnék ki. Először is a hatály kérdése és a korlátozások figyelembevétele, amelyekre most sor került másodszorban, a méltányos kereskedés kérdése, és harmadszor pedig a jogorvoslatra térnék majd ki először is. Az első elemről beszélnék, tehát érdemes-e korlátozást eszközölni a távol lévők között kötött szerződésekre. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes kiindulni abból, hogy érdemes megvizsgálni a kérdést, hogy a bizottság által javasla, javasolt tág hatályt nem lenne-e még tovább elemezni, nem lenne érdemes ezzel behatóbban foglalkozni. Hogyha a szakbizottság úgy véli, hogy ezen a téren még tisztázni kell bizonyos kérdéseket, három további kérdés vetődik fel. Először is, hogyha és amennyiben a hatály korlátozását a távolévők között kötött szerződésekre elvetjük, akkor felvetődik a kérdés, hogy ezen a téren a többi terület, amelyel a szakbizottságnak még foglalkoznia kellene, nem lépe automatikusan hatályba, és nem nyer-e jelentőséget. Az ötös cikk 5 per 1 per A cikkből adódik a távollévők között kötött szerződésekre történő korlátozás elvetése, nevezetesen az adásvételi jog nem korlátozódik távolévők között kötött szerződésekre, hogyha magát a szerződést nem távolévők között, közötti távkommunikációs eszközökön kötötték. Úgy gondolom, hogy ez egy kivétel, amelynek nagyon tág alkalmazási területe van. A nagyobb szerződések esetében ugyanis szükségszerűen adódik az a helyzet, hogy a távértékesítés esetében távkommunikációs eszközökön keresztül történik a szerződéskötés, de utána a szerződő felek személyesen teljesítik a szerződés feltételeit. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy hiányosság, de én azért nem látom ezt kifejezetten hibának. A hatos cikk első bekezdése következő fontos elem, amelyet ki kell emelnünk – úgy gondolom, hogy az ebben foglalt megközelítés nagyon fontos az új európai adásvételi jog elfogadhatósága és elfogadottsága tekintetében, hiszen amikor arról van szó, hogy a fogyasztó hitel felvétel révén vásárol, és ha ezt együtt vizsgáljuk a hatállyal, akkor ismét csak a CESL, mint egészének kérdése vetődik fel. Továbbá a hatos cikk első bekezdésénél ugyanez a kérdés vetődik fel. Én azonban azt gondolom, és az általam képviselt szervezetnek is ez az álláspont, hogy két dolgot világosan meg kell vizsgálnunk. Hogyha a bizottság megvizsgálja, megfontolja, hogy standard szerződéseket dolgozzon ki, akkor ennek egységesítő, hatalmas egységesítő hatása lenne, és számos gyakorlati probléma ezzel fel sem vetődne. Egyébként azt gondolom, hogy a CSL hatájában minden esetre, mindenek előtt a távol, távol lévő között kötött szerződések esnek, de úgy gondolom, hogy az eredeti verzió ötös cikkét meg kellene hagynunk az eredeti formájában. A méltányos kereskedés és a jó hiszeműség kérdése. Itt elsősorban három dolog fontos véleményem szerint. Először is természetesen fel kell tennünk elsősorban a kérdést, hogy van-e értelme a jóhiszeműség és a méltányos kereskedés, méltányos adásvétel fogalmát lecsökkentenünk azáltal, hogy kivesszük a szövegből a consideration of the interest of the other party részt, sőt, tovább megyünk még egy lépéssel is, azt mondjuk, hogy csak akkor sérül a jóhiszeműség, hogyha ez a szándékos megkárosítás küszöbe alatt helyezkedik el. Úgy gondolom, hogy ez a két dolog egyáltalán nem fér meg egymással. Tehát openness for the interests of the other party, és a másik oldalon pedig a jogi szeműség és a méltányos kereskedés, ennek nincs értelme. Másodszorban Természetszerűleg ezen módosítás kihatását is figyelembe kell vennünk az egész rendelkezésre. A 83-as és a 86-os cikket mindez közvetlenül érinti. Én nem látom, hogy a fogalom meghatározás megváltoztatása révén csökkenteni tudnánk a 83-as és 86-os cikk tartalmára gyakorolt hatás, hiszen, hiszen a 83-as cikkben nincs szó a jogokkal való visszaélésről, ez emellett az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata is nagyon fontos, tehát fontos feltennünk a kérdést, hogy talán túl messzire megyünk a fogalom meghatározásban, és ezáltal más szabályok sérülnek. Továbbá, és ez a második pont, a kérdés, hogy hogyan jutottunk el ehhez a tág definícióhoz, a, a lényeg nem az, hogy tehát nem, lényegében nem az érdekek érvényesítéséről van szó, ami az ár értékarányt illeti, hanem hogy ez a meghatározás, a consideration of the interests of the other party, tehát a másik fél érdekeinek figyelembevétele, megfontolása, érvényre jutasson, tehát az a szerződő fél, a szerződő félnek kötelező módon figyelembe kell venni a másik szerződő fél érdekeit is, hiszen az előző szerződő fél határozza meg a szerződés feltételeit elsősorban. Hogyha ezt a megközelítést érvényesítjük, akkor úgy gondolom elfogadhatatlan, hogy tegyünk még egy lépést, mégpedig a 86-os cikk keretén belül a jó, a good commercial practice megfogalmazást a customary commercial practice megfogalmazással helyettesítsük. Hogyha egy egyszerű esetet veszünk alapul, felvetődik a kérdés, hogy a customary, tehát a szokásos megfogalmazás egyáltalán érvényes lehet-e, avagy helyén való-e. A 80-as cikken az új európai adásvételi jognak fekteti le tulajdonképpen az igazságosság alapelvét, és hogyha ez a paraméterünk, akkor ebből adódóan természetszerűleg a lényeges döntő kérdés az, hogy a customary, tehát ez a megfogalmazás, alapvetően jogilag egy teljesen új jelenség volna. Harmadik szempont, a 86-os cikk esetében a 3 per 3-as, azaz az új irányelv 7 per, 7 per 9-es cikkével vetendő össze, A kérdés felvetés teljesen egyértelmű. Miért kellene más mércét alkalmaznunk a fizetési feltételek esetében, mint a szerződés egyéb feltételei esetében? Továbbá a fizetési késedelemre irányuló jogszabály Egyébként olyan esetekre is vonatkozik, ahol a hetes cikk értelmében a szerződő fél befolyásolhatta a szerződés kialakítását. Ugyanakkor, ha az megtörtént, a fizetési késedelemre vonatkozó irányelvnek megfelelően a hetes cikk blokkolja, egyfajta blokád szerepét tölti be, hogyha a 86-os cikket a jelenleg javasolt formájában szemléljük, akkor ez egy abszolút dolgot eredményez, mégpedig az egyéni szerződéses ellenőrzés, szerződések ellenőrzésének mércéje sokkal magasabb, mint ahogyan azt a 86-os cikk meghatározza, ez elfogadhatatlan. És látnunk kell azt is, ahol a bírósági ítélkezés figyelembe vesszük, akkor azt látjuk, hogy ez a legnagyobb jogi egységesítő mechanizmus. Utolsó pont. Ami a jogorvoslatokat illeti, én személy szerint azt gondolom, hogy a második alternatíva észszerű, mégpedig biztosítani kell ennek értelmében, hogy előbb-utóbb a fogyasztó a normális fogyasztói magatartásnak megfelelően tájékoztasson arról, hogy valamilyen eh, problémát fedezett fel. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönjük. Most pedig Hugh Bale, Bill professzor úr következik, parancsoljon. Üdvözlök mindenkit, nagyon köszönöm, hogy lehetőséget adtak arra, hogy megjegyzéseimet elmondjam a jelentés rendkvüli módon üdvözlöm ezt a jelentéstervezetet, és a szakértői csoport tagjaként, akik a kivitelezhetőségi tanulmányt elvégezték, akik most az előadó által kért anyagokon dolgoznak, úgy gondoljuk, hogy a CSL e a fogyasztók számára előnyös kell, hogy legyen, és ugyanakkor a B2B és különösen a KKV-k szempontjából is előnyös kell, hogy legyen, azáltal, hogy egységes szabályrendszert hoz létre, és olyan védelmet nyújt, amely a Bécsi ö, egyezmény és a tagállamok jogrendszere alapján nem elérhető. Különösen, ami a tisztességtelen szerződési feltételeket illeti, a tájékoztatási kötelezettséget és a jóhiszeműségre vonatkozó cikk által, amely nagyon gyakran a jogrendszerekből hiányzik. Több választ szeretnék adni. Igaz, hogy a mostani javaslatnak nehézségei is vannak, Általában viszont mindenképpen üdvözlöm az előadó javaslatait ezzel kapcsolatban, de néhány módosítóval kapcsolatban látok nehézséget, és azt gondolom, hogy konkrétan néhány hiba lenne, hogyha azokat elfogadnánk. Tehát először is az általános feljegyzésre reagálnék, utána pedig a jelentés tervezett módosított verziójára. Remélem ezt mindenki megkapja. Egyetem, hogy az előadók odafigyeltek arra, hogy az Európai uh, Law Insti- a European Law Institute uh, javaslatait figyelembe vették, és én ezt nagyon jónak tartom. Most az ezzel kapcsolatos megjegyzésemet nem fogom megismételni, ezt írásban már megkapták. Azt szeretném csak elmondani, hogy azt szeretnénk, hogyha a jövőben az ILI e már hamarabb bevonnánk a konzultációs folyamatban, még mielőtt a bizottsági anyagot megkapnánk, ez mindenképpen előnyös lenne mindenki számára. Nos, ami a távolévők között kötött szerződést illeti, azt gondolom, hogy mindenképpen előnyös lenne a CIES-el de különösen ugyanazon okokból, mint amelyet a UAPNE már hangoztatott, én azt gondolom, hogy nem szabad csak a távolévők közötti ö, szerződésre korlátozni ennek a hatáját, mert utána az ö, zavart kelthetne. Tehát, hogyha a felek úgy gondolják, hogy ők a CSZ-t szeretnék más típusú szerződésekre is használni, erre lehetőséget kell adni. Néhány fő kérdésre szeretnék most kitérni. Az első a jóhiszeműség és tisztesség. Először is szeretném elmondani, hogy nagy mértékben egyetértek az előadókkal, mi szerint a shield only megközelítést kell használni, tehát a jóhiszeműség és tisztesség hiánya lehet az oka annak, hogyha ö, azért nem jutnak olyan jogokhoz, ezen hiány miatt nem jutnak bizonyos jogokhoz hozzá a szerződött felek. Tehát ez a megfelelő megközelítés. De a 13-as módosítóban található új definíciója a jóhiszeműségnek túlságosan korlátozó. Különösen ami a jogokkal való visszaélésre való hivatkozást illeti, ez túlságosan korlátozó és veszélyes, hiszen ebből arra következtethetnénk, hogy csak akkor van jó hiszeműség hiánya, hogyha a szerződés, szerződő félnek szándéka, hogy kárt okozzon a másik félben. Ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy lehetséges, hogy a módosító egy félreértésen alapul, amely az eredeti CISL javaslatból származik, miszerint a CISL nem várja el, hogy a másik fél érdekeit részesítsük előnyben. Tehát ezt nem lehet az angol jogrendszer alapján a fiduciary feltételnek megfeleltetni. A CSL tehát csak azt írja elő, hogy észszerű szinten vegye figyelembe a másik fél érdekeit. És tehát éppen ezért a nem egyénileg tárgyalt szerződési feltételeket és az ezzel kapcsolatos tisztességtelen megfogalmazást és a jóhiszeműséggel kapcsolatos megfogalmazást ezek alapján kellene módosítani. A 126-os módosítóval kapcsolatban azt gondoljuk, hogy öm, nagy hiba lenne, hogyha a B2B szerződésekre nem alkalmaznánk azt gondolom, hogy a B2B szerződésekben is rendkívül fontos az átláthatóság. Egy B2B szerződésben minden kereskedőnek megfelelő lehetőséget kell adni arra, hogy megismerje, hogy a másik fél a szerződéses feltételekben mit kínál. Éppen ezért ezt a cikket általánosan kell hagyni. Elnök úr, hogyha megengedi, akkor szeretnék egy olyan témára is kitérni, amely végig megtalálható a jelentéstervezetben, mégpedig arra, hogy a B2B szerződésekben a feleknek lehetőséget kell arra adni, hogy keményen, kemény feltételek alapján tárgyaljanak. Én ezzel teljesen egyetértek. Azt gondolom, hogy teljesen jogos az, hogy akkor is, hogyha a másik fél egy KKV, az adott kereskedőnek lehetőséget kell adni arra, hogy kemény feltételeket kössön. De nagyon fontos, hogy megkülönböztessük a tartalomra vonatkozó tisztességet és az eljárás tisztességét, tehát az átláthatóságot. Hogyha én tudom, hogy ö, milyen feltételeket kínál a másik fél, és erről tudok, akkor, én, hogyha ebbe beleegyezek, akkor elfogadom annak a kockázatát, hogy csak rendkívül ritka feltételek mellett kaphatok jogorvoslatot. Ugyanakkor a CSL-nek mindig ki kell emelni az átláthatóság fontosságát. Egy híres angol bíró mindig azt mondta, hogy mindig nyílt kártyákkal kell játszani. Azt gondolom, hogy ezt kell figyelembe venni, mielőtt valaki aláírna a szerződést. Nos, a szakértői csoport egy ilyen kettős megközelítést alkalmazott. Egyrészt kivételes esetekben a tisztességet mindig a tisztességtelen feltételek elleni védelmet akarja nyújtani, ugyanakkor az átláthatóságot is kiemeli. Tehát csak akkor tisztességtelen egy szerződéses feltétel, hogyha az nagy mértékben eltér a bevett kereskedelmi szokásoktól, és ez egy igen magas küszög, amit át kell lépni ahhoz, hogy jóvetételre számíthasson a másik fél, a tisztességtelen feltételekre hivatkozva. Ugyanakkor azt garantálnunk kell, hogy mindig megfelelő az átláthatóság, és a 86-os cikk az nagyon meghasonlít a BGB egyik cikkéhez, azzal kapcsolatban, hogy mi egy standard feltétel. Tehát, hogyha standard feltételeket tartalmaz egy szerződéses feltétel, amelyet egy másik fél nyújt, hogyha ez meglepő természetű, amit a másik fél nem várhatott volna, ekkor beszélhetünk arról, hogy tisztességtelen ez a feltétel. A BGB 305-ös cikkét idéztem most, tehát csak ebben az esetben beszélhetünk tisztességtelen feltételről. Én úgy gondolom, hogy a végső CSR tervezetbe sajnos ezt a cikket nem vették át, és éppen ezért a tisztesség, mind eljárásbeli, mind tartalombeli tisztesség kérdését az általános cikkekben hagyták, amely a tisztességtelen feltételekkel foglalkozik, ez a 86-os és egy új hivatkozást bevettek a 86-os cikkbe arra vonatkozóan, hogy a szerződés kötéskor milyen feltételek voltak elismertek, és ezért tehát az üzletek és a kereskedők figyelmét fel akarja hívni a tisztességtelen feltételekre. Viszont az, hogy mind tartalmi, mind eljárási tisztesség kapcsolat, kap, tisztességgel kapcsolatban a 86-os cikk azt írja elő, hogy komoly eltérésre van szükség ahhoz, hogy ezt tisztességtelennek tarthassuk a bevett kereskedelmi értékesítési szokásokhoz képest. Márpedig az eljárásbeli tisztesség nagyon fontos, tehát az átláthatóság garantálása. Mi erre a megoldás? Két lehetséges megoldás van. Az egyik az, hogy a, visszavegyük a szövegbe a meglepő feltétel fogalmát, vagy pedig a 86-os cikket úgy módosítjuk, hogy azt mondjuk, hogy a B2B szerződés feltétele akkor tisztességtelen, hogyha nem megfelelően átlátható, vagy hogyha tartalmában komolyan eltér a bevett kereskedelmi szokásoktól. Tehát, hogyha tudom, hogy mit írok alá, akkor csak igen kirívó esetekben kapok jogorvoslatot, de mindig nyílt kártyákkal kell játszani a feleknek, és azt gondolom, hogy ez a megfelelő tesztje annak, hogy egy B2B szerződésben a feltételek tisztességesek-e, különösen, hogyha KKV-kről is beszélünk, hiszen számukra írjuk meg elsősorban a közös európai edesvételi jogot. Hogyha megnézzük a vásárló jogorvosalait, akkor azt látom, hogy talán lehetségesen lehetséges, hogy túlságosan messzire megy a CISL. E Értem, hogy rugalmasságot akarnak a különböző megközelítések között adni az előadók. Személyesen azt gondolom, hogy az előadóknak azt javasolnám, hogy azt a megközelítést alkalmazzák, amelyet az angol és skot, skót jogi bizottság választott, és ezt igen részletes tanulmányokra alapozzák. Azt javasolják, hogy hogy egyből lehetséges az elállás a szerződéstől, vagyis egy nagyon rövid határidő után, hogyha nem megfelelő feltételek miatt kötötték a szerződést, és 30 napos legyen ez a határidő, és úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül kiegyensúlyozott és tisztességes megoldás. Üdvözlöm az előadók szándékát, hogy a visszatérítéssel kapcsolatban is valamit tegyenek. Ez egy rendkívül összetett fejezet. Néhány aggályom van a megfogalmazással, a módosítók megfogalmazásával. Ezt én az általános feljegyzésemben kifejtettem írásban, elnök úr. Ami pedig a digitális tartalom szolgáltatását illeti, egyetértek azzal, hogy nagyon fontos, hogy a digitális tartalmat bevegyük ebbe a jogba, Ugyanakkor minimum harmonizációra is szükség van a digitális tartalommal kapcsolatban azért, hogy elkerüljük azt, hogy a szolgáltatók kikerüljék a, az egyes jogok betartását azáltal, hogy nem alkalmazzák a CSZ-et. De talán csak megfogalmazásbeli hibáról van itt szó, ami a digitális tartalom szolgáltatását illeti. Hogyha valaki digitális tartalmat szolgáltat, akkor van meg nem felelési kötelezettsége, de ez nem kötelező. A 99-es cikkben az áruk eladását kötelezővé teszi, de az csak a fogyasztói szerződésekre vonatkozik, és ez kizárja a digitális tartalmat. Biztos, hogy ez nem szándékos, de oda kell erre figyelni, és ki kell javítani ezt a szövegben. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm, hogy meghívtak a szakbizottság elé, üdvözlöm ezt a javaslatot. Nagyon szépen köszönjük az értékes előadásokat. Most először is egy kérdésfelelet kört rendezünk meg. Kérdezem a kollégákat, szeretnének-e kérdést feltenni? Gebhárt asszony, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm a meghívást. A Júri Szakbizottság eh, eh, mai ülésére. Nagyon fontos dolgokról van itt ma szó. Egy sor kérdésem volna, de két kérdésre korlátozom mondandómat. Szent Páli Kleisz asszony, Pachal asszonyt és Möllenberg urat kérdezem -e. Ugye ők elsősorban azok, akiknek az általunk hozott jogszabályokat alkalmazniuk kell, ezt szeretném biztos, azt szeretném biztosítani, hogy ezek a jogszabályok tehát alkalmazhatók legyenek, ezért őket kérdezem. Érdekelne, hogy jól értettem-e az UEAPME képviselőjét. Ön azt mondta, és ezzel egyet is értek, teljes mértékben, hogy a fogyasztóvédelmi irányelvben álló rendelkezések és az, amit teljes mértékben harmonizáltunk, azt nem kellene újra megváltoztatni. Ebben teljesen egyetértünk, de még egy dolgot mondott. Azt mondta, hogy a szerződésről szóló jogszabályokba ezt teljesen be kellene építeni. Az a kérdésem, hogy tényleg így gondolta-e, vagy lehet, hogy félreértettem, amit mondott, hiszen a szerződésekre vonatkozó jogszabályok teljesen harmonizáltak, hogyha ezeket a rendelkezéseket egy opcionális szabályba beépítjük, akkor ezáltal nem azt eredményezi mindez, hogy ismét csak nemzeti jogszabályok érvényesülnek, amelyeket eredetileg harmonizáltunk már, vagy nem lenne észszerű ezeket az elemeket teljesen kivenni a szövegből, azaz nem beépíteni a szerződésekre vonatkozó jogszabályokba. Én ezt nagyon fontosnak tartom, na azt sem szeretném elhallgatni, hogy ugye szinte mindenkivel egyetértettem, amikor azt mondták, hogy a minimális harmonizálás vagy célzott harmonizálás lenne a jobb követendő útvonal. A második kérdésem pont erre vonatkozik, Pachalasszonyhoz, címzem és Möllenberg úrhoz. A fragmentáltságra vonatkozik, a széttöredezettségre. Jó lenne, hogyha példákat is ö, szolgáltathatnának arra vonatkozóan, hogy milyen hatása van annak, hogyha határokon átnyúl és határokon át nem nyúló online és offline adásvétel esetében különböző jogszabályok érvényesülnek. Nem vagyok matematikus, de hát, hogyha megnézzük, hogy ezek milyen jogi bizonytalanságot teremtenek, akkor az valószínűleg elég nagy. Jó lenne, hogyha egy-két példát mondhatnának a különböző hatásokra. Például Möllenberg úr említettem a mosógép példáját, amely esetében Hollandiában a termék egész életciklusára szól a garancia, míg a fogyasztóvédelmi irányelvben két év áll, és ebben az adásvételi javaslatban pedig más rendelkezések. Tehát ennek milyen hatása lenne? Elnök, kevés az időnk, ezért azt javasolnám, hogy gyűjtsük össze a kérdéseket, és utána egy körben válaszolnak majd a szakértőink. Majár kolléga parancsoljon. Köszönöm szépen a felvetett kérdéseket én a három másik résztvevőnek is szeretném tenni. Rendben. Más kérdések? Luigi? Io vorrei eh, chiedere agli esperti se... A szakértőket szeretném megkérdezni arról, hogy eh, véleményük szerint igaz-e, hogy jelen pillanatban és eh, a fogyasztói jogokról szóló irányelv alkalmazását követően a szétaprózódás, elaprózódás nem túl magas fokú jelen pillanatban, és ez a fragmentáció, szétaprozódás a legnagyobb akadály a határon átnyúló kereskedés folytatását, illetően a KKV-k számára. Nem túl sok határon átnyúló tranzakciót folytatnak a KKV-k jelen pillanatban, ahhoz képest, hogy mennyi említett jellegű tranzakciót végeznének, végezhetnének. Az irányelv jogilag megvéd bizonyos jogokat, de az a tény, hogy a gyakorlatban a bizottság azért harcol, hogy követni tudja ezeket az irányelveket, és sajnos ezeket igazából nem is hajtják végre. Zárásképpen nekem is lenne egy kérdésem, hogy az elnök nagyon hasznos volt mindaz, amit hallhattunk. Mindenképpen figyelembe vesszük ezeket a dolgokat a munkánk során, de néhányan olyan dolgokat is említettek, amelyek révén az volt az érzésem, hogy visszatértünk a néhány évvel ezelőtti eszmecsere szintjéhez. A politika ugye annak a művészete, hogy a megvalósíthatót valósítsuk meg. Sokan említettek olyan dolgokat, amelyek nem valósíthatók meg, noha én azokat elviekben támogatnám. Az sem elég, ha Gebhardt asszony vagy Mayer úr támogatja ezeket. Egy többségre van szükség, a, itt a parlamentben, a tanácsnál is, és hát fontos, hogy a fogyasztóvédelmi szervezetek nagy része is egyet értsen vele. A teljes harmonizáció öm, megközelítése már évekkel ezelőtt kudarcot vallott, ezért született ez a jelenlegi javaslat. Tehát egy olyan helyzet alakult ki, ahol gyakorlatilag a legjobb megoldás ellensége a jó megoldásnak mondhatnánk. Tehát a teljes harmonizáció 40-50 év múlva sem valósul meg, ez egy teljes illúzió. Ugyanez igaz a hatály kérdésére is. Én azonnal aláírnám, ha azt mondanánk, hogy azon a szinten maradjon a hatály, mint ahogyan az a bizottsági javaslatban szerepel. De a politikai realitás az, hogy a tanácsban van egy blokkoló kisebbség, amely csak akkor hajlandó együttműködni velünk, hogyha a hatályt korlátozzuk. Itt is azt kell mondanom, hogy a politika annak a művészete, hogy a megvalósíthatót valósítsuk meg. El kell fogadnunk a hatálykorlátozását. korlátozását beismerem, hogy ez csak a második legjobb opció, a második legjobb megoldás, de hát ennek az alternatívája viszont a semmi lenne. Erre vonatkozóan szeretném hallani a véleményüket, Tány kolléganő. Nos, ugyanerre vonatkozóan tennék egy megjegyzést. Több éve húzódik ez az ügy, én már régóta az online kereskedelemre való korlátozás mellett foglaltam állást, látom a németországi problémákat a német Bundestagban, zajló eszmecserét, a liberálisoknak még nagyobb fenntartásék voltak tulajdonképpen, mint más pártoknak. Örülök, hogy itt a jelentéstevők egy viszonylag szűk hatályt javasoltak, na ha én is úgy gondolom, hogy lehetett volna tágabb, de hát azért jártunk így el, mert láttuk, hogy mekkora ellenállásba ütközünk, ha másként járunk el. Nincs érde- értelme az álmodozásnak az egész ügyet újra megnyitni, hatalmasak az ellenállások, tehát az a cél, hogy legalább egy minimális megoldás szülessen. Mindannyian tudjuk, hogy ez nem ideális megoldás, ilyen értelemben teljes mértékben tudom támogatni azt, amit Léne úr mondott. Köszönöm. A bizottság képviselője kér szót? Nem? Akkor először is az előadók következnek sorban. Szent Pálik Lájsz asszonyjal kezdjük ismét, és mindenkinek megadjuk a lehetőséget, hogy válaszoljon. Kérem, korlátozzák a felszólalási idejüket, mert még sok-sok szavazni valónk van ma. Parancsoljon! Köszönöm. Először Gepárt asszony kérdésére reflektálnék. A fogyasztói jogokról szóló irányelv a hatály lehetséges korlátozására vonatkozott, és már elejétől fogva elmondtuk, hogy a teljesen harmonizált részeik a távértékesítéssel kapcsolatosan ezeket át kell, hogy vinni, vigyük ebbe a mostani eszközbe módosítás nélkül. Ez számunkra igen fontos kérdés. Remélem, hogy ezzel megválaszoltam a kérdést. A másik, néhány kérdést kiválasztanék, azért, hogy a kollégáimnak is maradjon idejük. Ami a jogai aprozodást, felaprozodást jelenti, Berlinger úr különböző irányelvekre hivatkozott. Általában a jó megvalósítás, alkalmazás döntő az EP-be érkeznek a tervezetek, legyen az rendelet vagy más jellegű anyag, gondolni kell az alkalmazásra, különben a gold plating helyzet áll elő. Ebben a stádiumban reálisan kell látnunk azt, hogy mi az, ami lehetséges a hatályt illetően, és mi az, ami nem. Ennyi az én megjegyzésem. Köszönöm. Yes, thank you very much for this uh, very uh, interesting. Köszönöm ezt az érdekes uh, és hasznos kérdésfeltevést. Gebhard asszony kérdezett a petíciót beadók problémáira, ami a fogyasztókat és a vállalkozásokat illeti az ő képviselőket. Ő ők a visszavonás joga, a felmondás joga igen fontos, és ez a fogyasztói irányában is benne van. Vannak itt más elemek is. Mi dönt? Vannak különbségek, és az egységes piac számára a jogi garanciák döntőek. Ennyit szerettem volna mondani a probléma dimenzióát illetően. Igen, speciális területe ez a jognak. Azután a mi pedig a fogyasztókkal kapcsolatos vélemény problémákat illeti, vagy jogvitákat, az LK-ban jog van arra, hogy az első évben felmondják a szerződést, de a, ebben az esetben nincs kártérítés. Ha valaki portugál fogyasztó, akkor ugyanezt a védelmet kapja meg, hogyha jogorvosatú van szó, viszont a bizonyítás terhe, terhe nem fordul meg. Egyébként Portugáliában ez két évet vesz igénybe, és ez rendkívül fontos fogyasztói jog. A mi tagál, tagszervezeteink azt mondják, hogy ezt ne alkalmazzák a portugál fogyasztók. Egyébként hat éves garancia időszakot évezhetnek, de a jogorvoslatra csak hat hónap áll rendelkezésre, és ami az opciókat illeti, talán kevésbé pozitív a rendelkezések a tisztességtelen szerződési pontokra nézve. Ausztriában ez restriktívebb. Láthatjuk, hogy a felaprózódás növekszik, ahogy mi ezt látjuk, és ahogy a fogyasztói irányelv mutatja, itt is megvan ez a felaprózódás. Igen, a válaszunk. Amióta megszületett ez a javaslat, az a legfőbb gondunk, hogy még nem láttuk ezt az irányelvet működni, mert ott van a közös adásvételi jog, irányelv és a fogyasztói jogról szóló irányelv, és meg kell mondjam, hogy a fogyasztói kapcsolatos irányelv a problémák 80%-át megoldja a garanciák egyebek terén. A másik a teljes harmonizáció kérdése, elnök úr. Ez illúzió. Lehet, hogy nagyon nehéz ez, de A, mindenki a teljes harmonizációról beszél, a 114-es szerződés, az EU szerződését az EU működésével kapcsolatos szerződést illetően, szerintem, hogyha valamilyen vegyes, harmonizációs megoldást találnák a garanciaidőszakra és a jogorvoslatra, ez jó lenne. A teljes harmonizációt nem akarjuk, de nem sürgős mindez, viszont inspiráló lenne. Szerintem a kérdések többségére válaszoltam, és az utolsó megjegyzésem a Róma 1 nem világos, hogy a gyakorlatban minden úgy fog működni, ahogy ezt előirányozták, a tagállamok szerződéses rendszere között talán gyakorlati különbséget nem lesznek, de az, hogy védelmet adjunk a fogyasztónak, ehhez a nemzeti jogot alkalmazunk, viszont a vállalkozások számára nincs teljes védőháló a Róma egyet illetően. Úgyhogy ez az opcionális jogot, jogterületén alapvető probléma. Köszönjük szépen, Möllenberg úr. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy Hollandiában eh, hogyan tud eh, a fogyasztó a közös adásvételi jogból profitálni. Arra nem kötelezhetik, hogy eh, több mint 50%-ot fizessen ki előre áruértékesítés esetében. A második a garancia időszak nem korlátozódik két évre Hollandiában. Egyébként a harmadik dolog pedig az, hogy az értesítési időszak kezdete más Hollandiában. Ez az időszak Hollandiában akkor indul, amikor a meg nem felelés konstatálják, és nem pedig a szállítás hiányát. Ez lehet két-három év is. Tehát először, hogyha a meg nem felelést konstatálják, akkor két-három hónap után lehet elkezdeni a jogorvoslatot, és két-három évet vesz igénybe, mire ez érvényesül. Hogyha én holland fogyasztó lennék, és elfogadnám a határon átnyúló tranzakciókat a közös adásvételi jog esetében, akkor azt mondanám, hogy ez kevesebbet hoz nekem, mint ahogy ez most a holland rendszeren belül van. Ami a maximális harmonizációt illeti az összes területen, talán az adásvétel esetén ezt szeretnénk, de ez gyenge, gyenge ajánlat, mert ez olyan, mint szögletes labdával kellene fociznunk, és ezt senki nem szeretné. Különféle megjegyzéseim lennének nem a gyakorlati kérdésekre vonatkozóan, hanem ö, arra reagálnék, amit Berlinguer és Léne urak említettek. Először is úgy vélem, katasztrofális volna, hogyha a CSL nem valósulna meg, még a korlátozott hatája sem, hiszen akkor szükségszerűvé válna az, hogy további ágazati irányelvek szülessenek. Ennek a következménye egyértelműen az volna, hogy az inkoherencia növekszik a különböző nemzeti jog szabályok között, és a későbbi harmonizációs ellehetetlenül, hiszen a divergenciák tovább folytatódnának, Azért, mert a részletkérdésekre nem ad választ az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata, csak az alapelvekre. Másodszorban, ami a fogyasztóvédelmet illeti, hatalmas előnynek tartom, hogyha az Európai Bizottság bizonyos feltételeket meghatároz, amelyek utána ö, jogilag hatályosak és világosan értelmezhetőek. 40 éve erről beszélek, a cégek önmaguktól nem teljesítik ezeket a feltételeket. Ezért azt hiszem, a fogyasztóvédelmet nem csak a CSL szavatolná, hanem mindenek előtt a harmonizált szerződési feltételek érnék ezt el, és ez hatalmas előny a fogyasztók számára, hiszen a fogyasztó tudhatja, hogy sérthetetlen jogai vannak. Harmadik dolog, a az eddigi tapasztalatokból adódik, amit most mondok. A vállalat, vállalkozói gyakorlatban azt láthatjuk, hogy a Bécsi Egyezményt egyre többen támogatják és alkalmazzák. Azok a cégvezetők, akik ma tevékenykednek, egyetemi hallgatóként megismerkedtek ennek rendelkezéseivel, így tehát ismerik azt, és nem utasítják azt el, mert ismerik. Ezért azt hiszem, hogy a CSL 20-30 év múlva egészen más jelentőséggel rendelkezik majd, mint ma, mert jogászok egész generációi ismerkedtek meg vele tanulmányaik során. Ezért azt gondolom, politikai értelemben mindenképpen szükségszerű ezt a jogot illetve ezt a jogszabályt megvalósítani. Hiszen akkor már nem kérdé, akkor már nem kell majd ágazati irányelveket figyelembe venni. Ez utóbbi egyébként intellektuális értelemben horrorisztikus érményt jelent egyre inkább a jogászok számára. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az igaz, hogy néhány országban ahhoz, hogy a közös adásviteli jogot válasszák, ez azt jelenti, hogy a fogyasztóvédelem bizonyos területeken gyengül. Már mindkét előadó módosítását a szerződés felmondásáról elfogadták, de az EK fogyasztói kedvezőbb helyzetbe kerülnének a közös adásvételi jog elfogadásával, mint hogyha az otthoni rendszert alkalmaznák. Hollandiában kevesebb a védelem etéren, de az egész képet kell nézni, és az az érzésem, hogyha megnézzük a teljes képet, akkor a fogyasztóvédelem nagysága minden országban igen magas fokú lesz, hogyha a közös adásvételi jogot választjuk, mint hogyha az a nemzeti jog keretében történne. Az is igaz, hogy rengeteg munkát végeztek a teljes harmonizáció értékével, talán a gyakorlati problémák 80%-át megoldották. De ott van még a fennmaradó 20%, és politikai konszenzus soha nem lesz a fennmaradó 20% harmonizásáról. Lehet, hogy a 20% csak 5 vitás ügy esetében egyet jelent, és ez nem olyan sok a gyakorlatban, de elnök úr, ez mégiscsak jelentős arány, mert nem az igazi korlátokról beszélünk, hanem a pszichológiai korlátokról. Nagyon sok KKV fél az ismeretlentől, és szerintem a közös adásvételi joggal kapcsolatos jogszabály arra bátorítaná őket, hogy határon átnyúló ügyletekbe bocsátkozzanak. Elfogadom a többségét annak, amit a kollégáim mondtak, de szerintem a közös európai adásvételi jog nagyon nagy lépés helyes irányba. Köszönöm. Köszönöm. Megpróbálok rövid lenni, mondja Stormar úr. Három tényszerű információt adnék arról, hogy milyen konklúziókat vonunk le a bizottság nevében. Az első, Klajsz asszony vetett fel egy kérdést, kaptunk erre egy választ. A teljesen harmonizált részeket a közös európai adásíteli jogból át kell venni. Egy hónappal ezelőtt az IMCO meghallgatás szervezett, és kiderült, hogy ennek a jognak a teljesen harmonizált részét támogatják. A másik, ami a cloud az illet, ez alkalmazandó-e a cloud computingra ez a jog? Adok egy példát. Hogyha valaki szoftvert vesz és letölti a cloudról a saját komputerére, akkor az 5B cikk szerint ez ide tartozik. Másik példa, hogyha valaki szoftvert vásárol, és ezt tárolja később, mert nincs elég memória a komputeren, a cloudban, akkor ez, a, ez egy kapcsolódó szolgáltatás a az adásvételi szerződése belül, tehát ez is, erre is vonatkozik a Sizzle. És a harmadik talán ez a legjelentősebb pont, mégpedig az online Sizzle szükséges-e vagy nem. Pachl asszony érdekes táblázatot mutatott a diái között, és szerintem nem teljesen pontos ez a táblázat. Megvizsgáltam, és azt mondja, hogy az e-commerce irányelv szabályozza a az ICOM esetén a szerződéskötést. De hogyan? Információt kaptunk, vagy vonatkozik erre, de mégsem szabályozza mindezt. A második pont az, hogy az elkerülésre vonatkozik-e a közös európai adásvételi jog. Itt a mögöttes okot kell megnézni, és ez csak két hétre vonatkozik, viszont a szizül esetében a szerződés nem teljesítése sokkal hosszabb. A két irányelvet illetően minimális harmonizáció van közöttük, de így megmaradtak a különbségek, mert minden tagállam túllép különböző mértékben az irányelven. Itt a vélemények változnak. A CRD, CRD a szerződés előtti információkra vonatkozó kötelezettségre vonatkozik, de nem teljes mértékben, és így a kár okozás lehetősége megmarad. A CRD és a adásvételi irányelv kapcsolatát illetően itt a CRD-ben nagyon kicsi a gyakorlati alkalmazási rész, és a kártérítésről nem beszél a szerződés lejárta vagy konfliktus esetén. Az adásvételi jogot illetően, irányelvet illetően ez csupán lehetővé teszi a tagállamok számára az elévülési időszak fenntartását. Feltéve, hogyha ez nem áll ellentétben az adásvételi irányelv két évével. Néhány példát adtam, és hogyha ezt korlátozzuk, természetesen a bizottság nagyobb, tágabb hatályt javasol, de hogyha ezt a sziző csak a, az online értékesítésre és a táv értékesítésre alkalmazunk, már akkor is igen nagy értéke van, és Müller úr beszélt arról, hogy a harmonizáció rendkívül fontos, de el Elnök úr, azt kell mondjam, ez nem a legjobb megközelítés. A bizottság ezt megpróbálta a CRD javaslatban belevettük a jogoslatot, a szerződési feltételeket, de nem sikerült az intézmények között megállapodásra jutni, és ezt jogi formába önteni. Tehát a CISL végül is az a pragmatikus irányelv, amely a kérdésekkel foglalkozik, ahogy elmondtam. Nagyon szépen köszönjük, köszönöm az előadóknak az értékes előadásokat, a további tanácskozásaink során mindenképpen figyelembe vesszük az elhangzottakat. Ezzel lezárom a meghallgatást. A 14-es napi rendi pont következik. asszony szólal fel a bizottság részéről, és javasolnám, hogy kezdje is azonnal, mert egy kicsit késésben vagyunk, ismét csak. Jó lenne, hogyha ezt gyorsan le tudnánk ezt a napi rendi pontot a szavazás előtt parancsoljon. Thank you, Mr. Chair, and, uh a commission... Köszönöm, elnök úr. A bizottság képviseletében azért jöttünk, hogy bemutassuk a jelenlegi, jelenlegi helyzetet, a tárgyalások állásáról, az Intellectual Property Organization-nel a látási fogyatékkal élő és a nyomtató szöveget olvasni képtelen személyekre vonatkozó mentességekről. A parlamentnek az itteni és más szakbizottságokban is beszámolunk ezekről a tárgyalásokról. Nagyon gyorsan emlékeztetnék rá, hogy ezen tárgyalások már túlságosan régóta tartanak, különösen az érintettek szempontjából, akik szeretnének nemzetközileg is hozzáférni könyvekhez. A bizottság azt javasolta a tanácsnak, hogy kapjon tárgyalási mandátumot kötelező szerződés tárgyalásáról, mert egy évvel ezelőtt ez még nem volt egyértelmű. Mostanra az EU és a tagállamok egyértelmű álláspontja az, hogy mi a WIPO kontextusában egy kötelező szerződésről, kötelező megállapodásról tárgyalunk, és a tárgyaló felek többsége ugyanezt az álláspontot képviseli, ugyan néhányan kicsit még nyitva hagyták az ezzel kapcsolatos álláspontjukat hivatalos és nem hivatalos tárgyalásokat is folytatunk rendszeresen. A legutóbbi ö, esetekről számolnék be. Novemberben volt egy ülésünk, elég komolyan sikerült előrelépni, majd pedig decemberben volt egy ö, Vajpó tagállami közgyűlés, rendkívüli közgyűlés, ahol a megállapodtunk arról, hogy egy nemzetközileg kötelező érvényű megállapodás kapcsolatban konferenciát fogunk létrehozni. Ezt június második felében Marokkóban, Marrakesben fogjuk megszervezni, és utána pedig decemberben találkozunk megint júniusig. Minél többet kell tárgyalnunk azért, hogy a lehető leg, leg stabilabb szöveggel tudjunk Marrakesbe elmenni, hogy ott megkezdhessük a konferenciát, a diplomáciai konferenciát, hiszen mindenki szeretné elkerülni, hogy ez kudarcba fulladjon, ez komoly visszalépés jelentene. Tehát Genfbe februárba visszatértünk, hogy folytassuk a tárgyalásokat, és még visszamegyünk Genfbe áprilisban is, április 18-20-áig három napra ezen további három nap tárgyalásra azért van szükség, mert úgy gondoljuk, hogy a szöveg nem eléggé tiszta, letisztázott, tehát több cikkel kapcsolatban további konszenzusra van szükség ahhoz, hogy a diplomáciai konferencia sikeres lehessen júniusban. Hol is állunk most? El kell, hogy mondjam, hogy elég komoly előrelépést sikerült tennünk. Ha megnézzük a szöveget, és ezt a szöveget a WIPO honlapján le lehet tölteni, akkor ebből az derül ki, hogy tényleg egyre inkább kezd hasonlítani egy megállapodásra ez a mostani szöveg. Ami a hatályt illeti, ami a ö, haszonélvezők ö, definícióját illeti sikerült ezekben megállapodni, és komoly áttörés a tárgyalásokban, ez novemberben következett be, hogy sikerült megállapodni azon ö, egységek ö, működéséről, amelyek a speciális hozzáférési formátumokért felelősek a könyvek szempontjából a látási fogyatékkal élők számára. Tehát ezek azok a területek, amelyek a megállapotás tervezetben már egyértelműen megfogalmazásra kerültek, és a februári tárgyalások során sok időt töltöttünk az úgynevezett végrehajtási csomaggal. Ez is tükröződik a megállapodásban, és annak ellenére, hogy nem mindig könnyű a tárgyalásokat előrevinni, és bizonyos szakaszokban a látási fogyatékkal élők érdekeitől teljesen más okokból megnehezettek a tárgyalások, mostanra sikerült a végrehajtási csomaggal is foglalkozni, amely tükrözi a megállapodásban engedélyezett rugalmasságot a nemzeti végrehajtásra és a már meglévő nemzeti rendelkezések tiszteletben tartására és a fejlődő országok érdekeinek figyelembe tartására. Tehát ezen aspektusokat most már tükrözi a szöveg, mi úgy gondoljuk, hogy ez mindenki számára elfogadható kompromisszum. Itt járunk most mit kell tennünk a jövőben. A bizottság úgy gondolja, hogy természetesen a marakesi diplomáciai konferencián is lesznek még tárgyalások, és ettől függetlenül áprilisban minél többet szeretnénk elérni. Most a célunk az, hogy lezárhassuk a megállapodás azon részeit, amelyek konkrétan az a könyvek exportjára és importjára vonatkoznak. A D, E cikkekről van szó. Mi is itt a mi célunk az, hogy egyértelmű legyen az eszköz és hatékony. Ez egy kötelező érvényű megállapodás lesz, és a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy ezt a nemzeti jogszabályaikban végre is hajtják. Olyan szerződést vagy megállapodást ö, szeretnénk, amely a látási fogyatékkal élők számára előnyös, és ahogy Bárnyé biztos úr itt a parlamentben többször elmondta, nem szeretnénk, hogyha ez a megállapodás túszává esne a szerzői jogokkal kapcsolatos anyagoknak, amelyekhez ennek semmi köze. És a tárgyalások alapján én remélem, hogy ami a végrehajtási csomaggal kapcsolatos áttörést illeti februárban, reméljük, hogy ezért már ezen kérdéseket lezártuk, vagy lezártnak tekinthetjük. Ami pedig a látési fogyatékkal élők kérdését illeti, itt az az alapvető cél, hogy az egész világon hozzáférhessenek ugyanolyan feltételekkel a könyvekhez, mint azok, akiknek ilyen fogyatékuk nincsen. Tehát ez a bizottság fő célja a tárgyalásokkal. A tanács is rendkívül nagy erőfeszítéseket tett, és folytatnunk kell a munkát. Nem sok időnk van már júniusig, de ez a nyomás ez segít nekünk abban, hogy mindenfél rugalmasabb legyen, és megpróbáljon megoldást találni. Ez a mi célunk júniusig, a marakesi konferenciáig. Elnök úr, nem tudom, hogy van-e idő még arra, hogy részletesebben megbeszéljük az egyes aspektusokat. Hogyha nincsen, akkor minden esetre nagyon szívesen állok a kérdések a rendelkezésükre, hogyha kérdéseik vannak. Nagyon szépen köszönjük, Lichtenberger asszony parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm a, jelent, a beszámolót. Úgy gondolom nagy előrelépés, hogy már, már az is, hogy léteznek ezek a tárgyalások. Tudom, hogy nincs sok időnk, ezért röviden kell fogalmaznom. Lehet, hogy most nem is tudok olyan udvarias lenni, mert sietni kell, de két releváns ponton dől majd el valószínűleg, hogy ez a szerződés, ez a megállapodás kifejtheti-e majd pozitív hatásait. Ez a két elem pedig a következő. Egyrészt a látási fogyatékkal élők szervezetei számára meg van fogalmazva egy kritérium, hogy keresést kell folytatniuk, hogy az egész egyáltalán hozzáférhető-e. Hát ez a bürokrácia csúcsa, és mivel ezek általában non-profit szervezetek, ez egy nagyon nagy akadály abban az értelemben, hogy valóban hozzáférhetővé váljanak ezek a szövegek az érintettek számára. Én azt kérném, hogy er, ehhez ne ragaszkodjunk, hiszen máskülönben egy olyan megállapodás születhet, amelyel nem érünk célt az irodalom, a könyvek iránti éjséget szeretnénk kielégíteni, és főként a látási fogyatékkal élők vannak nagyon rászorulva ezekre a könyvekre. Számomra nagyon fontos ez a téma. Nekünk kötelességünk ezt biztosítani. Az Európai Unió ugyanis a fogyatékkal élők egyenjogúságára vonatkozó egyezményt aláírta, és ezáltal késznek mutatkozott arra, és felelősséget vállalt azért, hogy a hozzáférést lehetővé tegye. És ez valóban egy nagyon nagy akadály. A második nagy akadály, hogy még a jótékonysági szervezetek sem juttathatnak el a határokon túlra könyveket, ez is egy hatalmas akadály. Továbbra is megoldatlan probléma, hogy sokszor ugyanazt a könyvet ötször kell lefordítani, mert a területiség határozza meg a gondolkodásunkat. Én úgy gondolom, mindenképpen egy releváns, kézzelfogható lépést kell tennünk abba az irányba, hogy a látási fogyatékkal élők széles körűen hozzáférjenek az irodalomhoz. Komolyan kell vennünk ezt a feladatot. Nem lehet az, hogy csak bizonyos beszellerek legyenek hozzáférhetőek a megfelelő formátumban, akik igazán szeretnének foglalkozni szép irodalommal és szakirodalommal is, azok számára valamilyen módon hozzáférést kell biztosítani, lehetőségeket kell teremteni. Egy további dolog fontos számomra. Elhangzott hogy lehet, hogy visszaélnének a helyzettel azok, akik a szerzői jogokat meg szándékoznak sérteni. Hát megbízható szervezetekről van szó, hát ez egy abszurd feltételezés. Foglalkozzunk a lényeges dolgokkal, a valós problémákkal. És a valós probléma ebben az esetben az, hogy a látási fogyatékkal élők nem férnek hozzá a kulturális örökségünkhöz sem, és a szakirodalomhoz sem. Kérném, hogy az Európai Unió tárgyaló Európai Uniót képviselő tárgyaló félként ne olyan korlátozásokkal operáljanak, amelyek révén ugyan egy szép szerződés jön létre, vagy egy szép megállapodás, de ugyanakkor haszontalan lesz ez, hiszen ismét csak nem férnek hozzá az emberek a megfelelő formátumú könyvekhez. Nem lehet olyan feltételeket szabni, amelyeket egy civil szervezet nem tud teljesíteni. Kérném, adjanak arcot, valamilyen arculatot az Európai Uniónak ezen a téren és tegyék lehetővé, hogy eleget tegyünk azon kötelezettségeinknek, amelyeket vállaltunk, nevezetesen, hogy a látási fogyatékkal élő személyek egyenjogúságát a gyakorlatban is végre megvalósítsuk. Köszönjük. Tány kolléganő? Nos, teljesen egyetértek Lichtenberger asszonynal. Tavaly Berlinben egy napot töltöttem egy fesztiválon, ahol találtam az, találkoztam az érintettekkel, meghallgattam a véleményüket, és az a félelem, hogy a szerzői jogi rendelkezéseket, szabályokat kerülnék meg, hát én ezt abszurdnak tartom. Ha megnézzük, hogy hogyan zajlik ez az egész, Németországban például az érintettek többnyire egyedül üldögélnek otthon, megküldik számukra postán a megfelelő formátumú könyveket. Alig vannak olyan központok, ahol ezen könyvek elosztása történik, nincsenek a könyvtárakban sem ilyen formátumú könyvek, meg hozzáférhetőek lennének. És egy kis körről van szó, tehát az érintettek mindenképpen azonosíthatóak, tehát itt a szerzői jogok megkerülése, megsértése, az illegális letöltések, vagy az illegális terjesztés valójában nem is lehetséges. Ugye ez a félelem fogalmazódott meg, hogy a látási fogyatékkal élők megkapják ezeket a dokumentumokat, ezeket a könyveket, és utána jogtalanul terjesztik azokat. Én ezt teljesen elrugaszkodott elképzelésnek tartom és azt is láthatjuk, hogy a tagállamokban nincs megfelelő forrás arra, hogy digitalizálják ezeket az anyagokat. A kazetták esetében azt láthatjuk, hogy ezeket nem digitalizálták, 30-40 évvel ezelőtti állapotok uralkodnak, tehát a digitalizálásét nem valósult meg, és a nagy klasszikusokat fordították le eddig, Shakespeare, Goethe és hasonlók, az aktuális bestsellerek esetében pedig éveket kell várni, amíg a látási fogyatékkal élők elolvashatják azokat. Hát ez elfogadhatatlan. Nem lehet, hogy az egész világ egyik-másik könyvről beszél, és ők meg nem férnek hozzá. Hát jó, nem várható el az, hogy azonnal másnap hozzáférhető legyen a számukra is, de az sem lehet, hogy tíz évet kelljen várniuk, hiszen sokszor ezek a bestsellerek aktuális politikai, társadalmi ellenségeket dolgoznak fel, és akkor semmi értelme nincs annak, hogy majd tíz év múlva elolvashatják őket. Tehát mielőbb cselekedni kell. Fontos, hogy a hátrányt szenvedő, a társadalom hátrányt szenvedő tagjait ne diszkrimináljuk, még azon felül, hogy egyébként is hátrányos helyzetben vannak. Köszönjük Luigi Berlinguer. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. A mai politikai kérdés a következő. Hosszú ideig az EU és az Európai Bizottság is akadályozta a nemzetközi tárgyalásokat, amelyek a szerződés módosítására vonatkoztak, annak érdekében, hogy a gyengél látók, látási fogyatékkal élők olvasását megkönnyítsék. Mostanában már ez a politika az EU-ban változóban van, és elmondom, hogy az EU-nak állást kell foglalnia a e kérdést illetően, bizonyítva, hogy az EU védi a szociális jogokat, mégpedig határozottan vannak olyan régiók a világban, ahol a látási fogyatékkal élők számára csak egy százalékban áll rendelkezésre könyv, amit olvashatnak. Ez egy kisebbség, és most végre változás van. A tárgyalások ha sikeresek lesznek, akkor lehet szerződésünk, de itt nem a szerzőjogokról van szó. A múltban a szerzőjogokkal kapcsolatos hozzáállás negatív hatással volt az említett tárgyalásokra, és most a bizottsághoz fordulok. A jogok kiterjesztését elérve, az összes bürokratikus akadályokat is el kell hárítani, azokat az akadályokat, amelyek megakadályozzák a gyengén látókat, vagy látási fogyatékkal élőket az olvasásban. Meg kell szabadulni a bürokratikus terhektől. Egy olyan személy, akinek nincs fogyatéka, annak ez nem probléma, de a látási fogyatékkal élők számára a hozzáférés lehetetlen. Éppen ezért kellett a gyakorlatban valamit tenni, és a parlamentnek köszönhető, hogy elindultunk ezen az úton, mert a tanács és a bizottság a múltban ezt ellenezte, de már a dolgok változtak, és hogyha szükséges, akkor talán más formában, talán a kérdés feltevések órájában kezdeményezést fogunk tenni. Köszönjük, Prát asszony, lezárásképpen esetleg. Uh, köszönöm, elnök úr, köszönöm az összes hozzászólónak a megjegyzéseket. Berlinger úr megjegyzésével kezdeném. Legyünk uh, világosak, a bizottság nem ellenzi ezt a szerződést, sőt nem is volt uh, soha ellene az EU nevében tárgyal és a tagállamok mandátuma alapján. Ezt mindenképpen eh, meg kell érteni ebben a házban. Szerintem az nagyon világos, hogy most a tagállamok mandátumot adtak a bizottságnak a szerződés tárgyalására, és eh, az elmúlt évben sikerült jelentősen előrelépni. Egyetértek azzal a megjegyzéssel is, amit Lichtenberger asszony tett, vagyis a beszélekről szól ez részben, de az oktatáshoz, tanuláshoz való hozzáférésről is szó van, mert nagy mértékben a probléma ezen lakossági réteg számára, amely különleges hozzáférési problémákkal bír, az éppen a különböző oktatási anyagokhoz való hozzáférés nem csak a legutolsó Harry Potter kötethez való hozzáférésről van szó. És eh, ahogy a szerződés kimondja, ez eh, az irodalomhoz és az oktatáshoz való hozzájár, hozzáférést egyaránt érinti. Azt szeretnénk, hogyha ez a szerződés hatékony lenne. Nem bürokráciáról van szó, és nem akarunk bürokratikus szerződéseket kidolgozni, de olyan keretet szeretnénk, amely lehetővé teszi a könyvek határon átnyúló cseréjét az országok között. És nemzetközi szinten ez először fog megtörténni, éppen ezért működnie kell a határon átnyúló csere esetében. De nem szabad a civil szervezetek és a jótékonysági szervezetek lehetőségeit ezzel csorbítani, ön erről beszélt. Egy másik kérdést ismertetnék a látási fogyatékkal élők vajon kalózkodásba fognak-e kezdeni. Gondolom, hogy ez nem probléma. A megoldáshoz közel állunk, már régóta szó van róla. Amikor utoljára eljöttünk a bizottsághoz egy másik nemzetközi tárgyalásról számoljunk be, az előadó művészekről van szó, Nos, ott tíz évre volt szükség. Itt nem, mert júniusban le fogjuk ezt zárni, de fel kell mérni ennek a feladatnak a nagyságát. Több mint száz országnak kell Marrakesben megállapodnia a szövegről már közeledünk ehhez, de még mindig keményen kell dolgoznunk. Lichtenberger asszony, csak egy percben, mert szavazzunk kell. Egy konkrét kérdésem lenne, megvédi-e, illetve támogatja az általam eh, említett két dolgot, akarja-e, hogy ezek a megállapodásba bekerüljenek, és ezek bizonyos tagállamok kérésére kerülnek ebbe a megállapodásba. Ezek a kérdéseim, tudnunk kell a választ ezekre a kérdésekre, ha azt akarjuk, hogy a parlament meg tudja védeni a látási ö, fogyatékkal élők jogait. To the extent I understood the... Köszönöm. A szerződésnek az a célja, hogy a látási fogyatékkal élők számára biztosítsuk, amire szükségük van. De úgy érzem, hogy nem elégítette ki önt az én válaszom. So, amíg nem válaszolja meg a kérdéseimet, addig ön nem hagyom nyugtom. Elnök úr, én nem eh, kerülöm ki a kérdéseket, hogyha Merkel ezt a kérdést angolul akarja föltenni nekem, úgy gondolja, hogy nem adtam választ, akkor itt maradok mindaddig, amíg eh, nem, tart, nem érzi úgy, hogy válaszoltam neki. Úgy tűnik, hogy ezt a problémát most már nem sikerül megoldani, Szavazunk. kell. Egyébként is folytatjuk majd ezt a témát, és hát ezt a kérdést akár négy szem közt is fel lehet tenni. Tehát a 16-os, 17-es napi rendi pontot elhalasztottuk, ezért most a 19-es következik, ez az én jelentésem. A nyilvános vételi ajánlatról szóló irányelv alkalmazása. Mondják nekem, hogy blokkban szavazhatunk, mert a frakciók megállapodtak, hogyha senkinek nincs ellenvetés, akkor blokkban szavazunk. Mindjárt elektronikusan szavazunk. Aki ö, támogatja az kérem jelezze, Kastex asszony, nincs kártyája, jó, akiknek nincs itt a szavazókártyája, az szóljon, és azokat majd beleszámítjuk a végeredménybe, tehát megnyitottam az elektronikus szavazást, kérem nyomják meg a megfelelő gombot. an 18-an vannak itt, 18-an vettek részt a szavazás van, mindenki támogatta, 18-an támogatták, de Kastex asszonyt is bele kell számolnunk. Ő is támogatta, 19 igen szavazattal egyhangúan elfogadtuk, köszönöm mindenkinek. Gut, ja. Dann kommen wir als nächstes zum Bericht von Frau Gallo. Das Gallo, eh, Gallo asszony jelentése a következő, ez a 20-as napi rendi pontunk. Itt már összetettebb a helyzet, hát itt nem tudunk blogban szavazni, ez egy hosszadalmasabb szavazás, ezen nem tudunk változtatni sajnos. Galo asszony, parancsoljon. Szeretne felszólalni? Ja, szavazhatunk. Jó, rendben. Százas módosító mellettem. Ellene. Elfogadva. 21-es módosító mellette. Ellene tartózkodók, elfogadva. 101-es mellette, ellene, elfogadva. 102-es mellette, ellene, elfogadva. 103-as mellette, ellene, elfogadva. 104-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, Elfogadva. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadva. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadva. 112-es mellette. Ellene. Elfogadva. 113 mellette. Ellene. Elfogadva. 114 mellette, ellene, elutasítva. 115-ös, mellette, ellene, Úgy tűnik, ugyanaz, mint a Kárém módosító. Ezek azonosak? Lehet nem is kell szavaznunk róla. Nem, nem azonosak. Akkor szavazunk a 115-ösről tehát. Nem volt egyértelmű, ezért elektronikusan ellenőrizzük a 115-öst. Kérem, nyomják meg a megfelelő gombot. Ellene, avagy mellette. So, Van, aki még nem szavazott. 16-an ellene, 6-an mellette, akkor ezt elutasítottuk. 116-os mellette, ellene, elutasítva. 117-es mellette, ellene, elfogadva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 124-es mellette, ellene, elfogadva. 123-as mellette, ellene, elfogadva. 125-ös mellette, ellene, elfogadva. 126-os mellette, ellene, elutasítva. 127-es mellette, ellene, elfogadva. 129 mellette, ellene, elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 133 mellette, ellene, elutasítva. 134-es mellette, ellene, elutasítva. 24-es mellette, ellene, elfogadva. 135 mellette, ellene elutasítva 100, 36-os mellette, ellene, elutasítva 137, 130, és a 24-es azonosak, azt már elfogadtuk, ugye? Jó, akkor erről nem kell szavaznunk. 138 mellette, ellene, elutasítva 139 mellette, ellene, elfogadva 140 mellette, ellene, elutasítva 141 mellette, ellene, elutasítva 142 mellette, ellene, elutasítva 143 mellette, ellene, elutasítva 144 mellette, ellene, elfogadva, 25-ös mellette, ellene, elfogadva. 145 mellette. Ez azonos az előzővel, tehát erről nem szavazunk. 146-os a következő mellette, ellene, elutasítva. 147 mellette, ellene, elutasítva. 148 mellette, ellene, elfogadva. 149 mellette, ellene, elutasítva 150 mellette, ellene, ellenőrizzük a 150-est, elektronikusan ellenőrizzük tehát. Dafür. 12 mellette, 10 ellene, két tartózkodás mellett, tehát elfogadtuk. 151 mellette, ellene, elutasítva. 152 mellette, ellene, azonosak, akkor ez elintéződött, a 153-asról azonban szavaznunk kell, mert technikai módosító mellette, ellene, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 153-ast. Tizenöten mellette, nyolcan ellene, Mégiscsak meggyőző volt az eredmény, 154 mellette, ellene. Elutasítva 155 mellette, ellene. Elutasítva 26-os mellette, ellene. Elfogadva 27-es mellette, ellene. Elfogadva. 156 mellette, ellene, elfogadva 157 mellette, ellene, Elfogadva 158, 159, azonosak mellette ki van, ellene. Elfogadva 160 mellette, ellene. Ellenőrizzük a 160-ast. Fehlerheilung. Jetzt passt. 20 dafür, 4. 20 mellette, 4 ellene. Érdekes nem tartózkodott senki, elfogadva. 161 mellette, ellene, elfogadva. 162 mellette, ellene, ellenőrizzük a 162-est. dafür, 13 dagegen abgelehnt. 11 mellette, 13-an ellen elutasítva, 163 mellette, ellene, Ellenőrizzük ezt is. Elektronikusan ellenőrizzük. 12 dafür, 12 dagegen abgelehnt. Elutasítva. 164. Mellette. Ellene. Szerintem meg volt a többség, de mégis ellenőrizzük, nem emelte mindenki egyértelműen a kezét. 15-en mellette, 9-en ellene, elfogadva 165 mellette, ellene, egyértelmű volt, elfogadva 166 mellette, ellene, elfogadva 167 mellette, ellene, elutasítva 28-as mellette, ellene, elfogadva 168 mellette, ellene, elutasítva 169 mellette, ellene, elutasítva. 170 mellette, ellene, elfogadva. 171 mellette, ellene, elfogadva. 29 mellette, ellene, elfogadva. 30 mellette, ellene, elfogadva. 172 mellette, ellene. Szerintem megvolt a többség, de azért ellenőrizzük. 14 mellette, 10 ellene, tehát elfogadva. 173 mellette, ellene, elfogadva. 174 mellette, ellene, elutasítva. 175 mellette, ellene, elutasítva. 31 mellette, ellene, ezt ellenőriznünk kell. Még egy szavazat hiányzik. Még egy hiányzik. Mindenki megnyomta a gombot. Most már rendben van. 12 mellette, 12 ellen elutasítva. 176-os mellette, ellene elutasítva. 177 mellette, ellene ellenőrizzük. 14 dafür, 10 dagegen. 14-en mellette, 10 ellen elfogadva. 178 és 179 azonosak mellette ki van, ellene, elfogadva. 32 mellette, ellene, elfogadva. 33 mellette, ellene, elfogadva. 180 mellette, ellene. Szerintem a ellene voltak többen, de azért ellenőrizzük. <clears throat> 12-12 arányban elutasítva. 181 mellette, ellene, elutasítva. 182 mellette, ellene, ellenőrizzük. Mindig ez a 12-12 arány valószínűsíthető ilyen esetben nem látható, elfogadtuk 12 mellette, 11-en ellene, 183 mellette, ellene, elfogadva, 184 mellette, ellene, elutasítva, 185 mellette, mellette, ellene, elutasítva. Itt nem volt világos, lehet, hogy túl gyors voltam, tehát a 185-öst azért ellenőrizzük. Ezek azonosak? mondja az elnök. Ez érdekes. Az én szavazó listámnál, listámon az egyiknél plusz szerepel, a másikon mínusz. Az egy azonos, két azonos módosító esetében azért furcsa volna. 15-en mellette, 9-en ellene. De hogyha ezek most tényleg azonosak, akkor viszont az első szavazás szerepel, Kérdezem a jelentéstevőt, ezek azonosak vagy nem azonosak? Azt mutatja, hogy nem azonosak. Akkor elfogadtuk a 185-ös 186 mellette. Ellene. Elfogadva. 187 mellette. Ellene. Elutasítva. 188 mellette. Ellene. Elfogadva. 189 mellette. Ellene elutasítva 190 mellette, ellene, elutasítva 191 mellette, 190-es? Kihagytuk a 190-est? Nem, az már megvolt. Jó, akkor a 191-es következik. Nekem volt igazam, tehát mellette ki van. Ellene. Elutasítva. 28-as kompromisszum. Mellette ellene, ellenőrizzük, 28-as kompromisszum, ellenőrizzük. Fél noch zwei. Kettő még hiányzik, mindenki megnyomta a gombot? Biztosan megnyomta mindenki? Ez szerint a rendszer szerint csak 22-en szavazta. Akkor lezárom. Most már 24-en vannak. Hihetetlen. 18-an mellette, 5-en ellen elfogadva. 34-es mellette? Nem, erről nem kell szavaznunk, kérdezi az elnök. A 194-es következik, 194 mellette, ellene, elutasítva. 195 mellette, ellene, elutasítva. 196 mellette, ellene, elutasítva 197 mellette, ellene, elutasítva 198 mellette, ellene, elutasítva 199 mellette, ellene, elutasítva 200 mellette, 200 mellette ki van, ellene, ellenőrizzük. 12 dafür, 12 12-12 arányban elutasítva. 201 megkárszé mellette, ellene, elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 205-ös Taylor mellette, ellene, elfogadva. 206 mellette, ellene, elfogadva. 207 mellette, ellene, elfogadva. 208 mellette, ellene, elutasítva 209 mellette, ellene, elfogadva. 214-es mellette, ellene, ezt ellenőriznünk kell, 214 ellenőrizzük. Zwölfter für, zwölfter 12-12 arányban elutasítva. 215 mellette, ellene, elutasítva. 216 mellette, ellene, elfogadva. 217 mellette, ellene, elutasítva. 218 mellette, ellene, elutasítva. 7-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 230 mellette, ellene, elutasítva. 231 mellette, ellene, elutasítva. 231-es? Még egyszer, mellette ki van, ellene, elutasítva. Egyértelmű. 233, ezt letudtuk, 233-as a következő, tehát mellette, ellene, elfogadva. 234 mellette, ellene, elutasítva. 235 mellette, ellene, elutasítva. 236 mellette, ellene, elfogadva. 237 mellette, ellene, elfogadva. 238 mellette, ellene, elutasítva. 37-es mellette, ellene, elfogadva. 38-as mellette, ellene, elfogadva. 238-as, 239 javítja magát az elnök, 239 mellette, ellene, elutasítva. 240 mellette, ellene, elutasítva. 241 mellette, ellene, elfogadva. 242 mellette, ellene, ellenőrizzük a 242-est. Megint csak két szavazat hiányzik. Két késlekedőnk van ismét. Mindenki megnyomta a gombot? Most 23 van, ez már jó, 24. 19-5 arányban elfogadva. Jó. Ez a 242-es volt, tehát a 243-as a következő mellette, ellene. Elfogadva. 244 mellette, ellene, elfogadva 45 mellette, ellene, elutasítva 246 mellette, ellene, elfogadva 9-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva 40-es, 49-es és 250-es mellette, ellene, elfogadva 41. Ez is egy törlés mellette, ellene, elfogadva 254-es mellette, ellene, elfogadva. 253-as mellette, ellene, elutasítva. 255 mellette, ellene, elutasítva. 256 mellette, ellene, ellenőrizzük. 256-ost ellenőrizzük. <coughs> 9-15 arányban elutasítva. 257 mellette. Ellene. 257-est ellenőrizzük szintén. Dafür, 19 5 arányban elfogadva. 258 mellette, ellene, elutasítva. 259 mellette, ellene, elutasítva. 260 mellette, ellene, elutasítva. 261 mellette, ellene, elutasítva. 262 mellette, ellene, elutasítva. 263 mellette, ellene, elutasítva. 264 mellette, ellene, elutasítva. 265 mellette, ellene, elfogadva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 268 mellette, ellene, elfogadva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 275-ös mellette, ellene, elutasítva. 276 mellette, ellene, elutasítva. 277 mellette, ellene, elfogadva. 278 mellette, ellene, elfogadva. 279 mellette, ellene, elfogadva. 280 mellette, ellene, elfogadva. 47 mellette, ellene, elfogadva. 281 mellette, ellene, elfogadva 282 mellette, ellene, elfogadva. 10-es komprom- 12-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 288 mellette, ellene, elfogadva. 289 mellette, ellene, elfogadva. 290 mellette, ellene, elutasítva. 291 mellette, ellene, elutasítva. 292 mellette, ellene, elutasítva. 293 mellette, ellene, elfogadva 294 mellette, ellene, el, elutasítva 295 mellette, ellene, elutasítva 296 mellette, ellene, elutasítva 297 mellette, ellene, elutasítva 298 mellette, ellene, elutasítva 49 mellette, ellene, ellenőrizzük ellenőrizzük a 49-est. 15-9 arányban elfogadva, 50-es mellette, ellene, elfogadva, 299 mellette, ellene, elfogadva, 300-as mellette, ellene, elfogadva, 51 mellette, ellene, elfogadva, 52 mellette, ellene, elfogadva, 301. Erről még kell szavaznunk? Nem, nem kell. 302 mellette, ellene. Elutasítva 303 mellette, ellene. Elfogadva 304 mellette, ellene. Elutasítva 305. ös mellette, ellene. Elutasítva 306 mellette, ellene elutasítva 307 mellette, ellene, elutasítva 13-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 312 mell- mellette, ellene, elutasítva 313 mellette, ellene, elfogadva. 314 mellette, ellene, elfogadva 315 mellette, ellene, ellenőriznünk kell, ellenőrizzük a 315-öst. Of... 10-14 arányban elutasítva, a 316 mellette, ellene, ellenőrizzük a 316-ost. Szép Még egy hiányzik. Anna? Herr Kollege Rapka, haben Sie gedrückt? Rapkai kolléga megnyomta a gombot? Nem, nem nyomta meg. Na most. Tizennégy tíz arányban elfogadva. 317-es. Mellette. Ellene. Ezt is ellenőriznünk kell. Ellenőrizzük a 317-est. 14 dafür. 14-10 arányban elfogadva. 3-18 mellette. Ellene. Elfogadva. 3-19 mellette. Ellene. Ezt is elfogadtuk. 320 mellette. Ellene. Elutasítva. 321 mellette. Ellene. Elfogadva. 322 mellette. Ellene. Elfogadva. 323 mellette, ellene, elutasítva 324 mellette, ellene, elutasítva 325 305-ös mellette, ellene, elfogadva 326 mellette, ellene, ellenőrizzük 326-ost. 12 dafür, 12 12-12 arányban elutasítva, 327 mellette, ellene, elfogadva. 328 mellette, ellene, elutasítva 329 mellette, ellene, elutasítva 330 mellette, ellene, elfogadva 53 mellette, ellene, elfogadva 331 mellette, ellene, elfogadva 332 mellette, ellene, elutasítva 54 mellette, ellene, elfogadva 333-as mellette, ellene, elfogadva 55 mellette, ellene, elfogadva 334 mellette, ellene, elfogadva 335 mellette, ellene, elutasítva 336 mellette, ellene, elutasítva 337 mellette, ellene, elutasítva 338 mellette, ellene, elutasítva 339 mellette, ellene, elutasítva 56 mellette, ellene, elfogadva. 340 mellette, ellene, elutasítva 341 mellette, ellene, elfogadva. 342 mellette, ellene, elfogadva 343 mellette, ellene, elutasítva 344 mellette, ellene, elfogadva 345 mellette, ellene, elutasítva 346 mellette, ellene, elutasítva 347 mellette, ellene, elutasítva 348 mellette, ellene, elutasítva 349 mellette, ellene, elutasítva 350 mellette, ellene, elfogadva 351 mellette, ellene, elfogadva 352 mellette, ellene, elfogadva 353 mellette, ellene, elfogadva 354 mellette, ellene, elfogadva 355 mellette, ellene, elfogadva 356 mellette, ellene, elfogadva 357 mellette, ellene, elfogadva most blogban szavazunk a 358-tól 365-ig terjedő módosítókról mellette, ellene, elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 368 mellette, ellene, elfogadva. 369 mellette, ellene elfogadva 370 mellette, ellene elfogadva 371 mellette, ellene elfogadva 372 mellette, ellene elutasítva 373 mellette, ellene elutasítva 374 mellette, ellene elutasítva 375 mellette, ellene elutasítva 376 mellette, ellene elutasítva 59 mellette, ellene, elfogadva. 377 mellette, ellene, elutasítva. 378 mellette, ellene, elutasítva. 379 mellette, ellene, elutasítva. 60-as mellette, ellene, elfogadva. 380 mellette, ellene, elfogadva. 381 mellette, ellene, elfogadva. 382 mellette, ellene, elfogadva. 383 mellette, ellene, elutasítva 16-os kompromisszum mellette, ellene, elfogadva 387 mellette, ellene, elutasítva 388 mellette, ellene, elfogadva 389 mellette, ellene, elutasítva 390 mellette, ellene, elutasítva 391 mellette, ellene, elfogadva 61-es mellette, ellene, elfogadva. 392 mellette, ellene, elfogadva. 393 mellette, ellene, elutasítva. 394 mellette, ellene, elutasítva. 395 mellette, ellene, elfogadva. 396 mellette, ellene, elfogadva. 397 okafogyott, 398 mellette, ellene, ellenőrizzük a 398-ast. Ó, oh, einer dafür. Ó, egy mellette, 23-an ellene. Na jó, van, 399 mellette, ellene, elutasítva. 400 mellette, ellene, elutasítva. 401 mellette, ellene, elfogadva. 402 mellette, ellene, elutasítva 403 mellette, ellene, elutasítva 17-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva 18-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadva 63-as mellette, ellene, elfogadva 410 mellette, ellene, elutasítva 411 mellette, ellene, elutasítva 412 mellette, ellene, Elfogadva. Nem. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 412-es, nem volt egyértelmű az eredmény. a 15-9 arányban elfogadva. 413 mellette. Ellene. Nem egyértelmű. Ellenőrizzük a 413-ast. 14-10 arányban elfogadva. 19-es kompromisszum mellette, ellene. Ez sem volt egyértelmű, 19-es kompromisszum elektronikusan ellenőrizzük. Da ist wieder einer am Fehlen. Jetzt sind 24. Okay. 16. 16 7 arányban elfogadva. 433-as a következő, Wikström módosító mellette, ellene, elfogadva. 435, ez okafogyott. 434-es mellette, ellene, elfogadva. 436 mellette, ellene, elfogadva. 437 mellette, ellene elfogadva. 438 és 439 mellette, ellene elfogadva. 440 mellette, ellene elfogadva. 441 mellette, ellene elutasítva. 442 mellette, ellene elfogadva. 443 mellette, ellene elfogadva. 27-es kompromisszum mellette, ellene elfogadva. 445 mellett, ezt visszavonták, 446 mellette, ellene, ellenőrizzük a 446-ost. Tizennégy kilenc arányban elfogadva. 447 mellette, ellene, elfogadva. 26-os kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 449 mellette, ellene, elfogadva. 450 mellette, ellene, elutasítva. 451 mellette, ellene, ellenőrizzük a 451-est. Tizenkilenc öt arányban elfogadva, 68 mellette, ellene, elfogadva. 69 mellette, ellene, elfogadva. 70-es mellette, ellene, elfogadva. 71 mellette, ellene, elfogadva. 72 mellette, ellene, elfogadva. 73 mellette, ellene, elfogadva. 1-es mellette, ellene, elfogadva. Második módosító mellette, ellene, elfogadva. 20-as kompromisszum mellette, ellene elfogadva. 21-es kompromisszum mellette, ellene elfogadva. 78 mellette, ellene. Elutasítva 79 mellette, ellene. Elutasítva 80-as mellette, ellene. Elfogadva 81-es mellette, ellene. Elutasítva 5-ös mellette, ellene. Elfogadva 82-es mellette, ellene, elfogadva. 22-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 23-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 85-ös mellette, ellene, elfogadva. 8-as mellette, ellene, elfogadva. 86-os mellette, ellene, elutasítva. 24-es kompromisszum mellette, ellene, Ellenőrizzük a 24-es kompromisszumot. Ja gewesen, van war nicht sicher. dafür, 7 dagegen angenommen. 15 hét arányban elfogadva, 9-es módosító mellette, ellene, tehát 9-es ki van, mellette, ellene. Szerintem elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, elfogadva. 25-ös kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 12-es mellette, ellene, elfogadva. 92-es mellette, ellene, elutasítva. 93 mellette, ellene, elutasítva. 13 mellette, ellene, elfogadva. 20, 94 mellette, ellene, elutasítva. 14 mellette, ellene, elfogadva. 95 mellette, ellene, elfogadva. 15-ös mellette, ellene, elfogadva. 16-os mellette, ellene, elfogadva. 96 mellette, ellene, elfogadva. 97 mellette, ellene, elfogadva. 17-es mellette, ellene, elfogadva. 98 mellette, ellene, elfogadva. 19-es mellette, 19 mellette ki van, ellene. Nem világos, ellenőrizzük a 19-est. 29-es kompromisszum, ezt sajnos átugrottam, elnézést, mondja az elnök, tehát 29-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Akkor a 19-es most jön mellette, ellene, elfogadva, 20-as mellette, ellene, elfogadva és a vélemény egésze következik, elektronikusan szavazunk. Dafür, 6 dagegen, 4. 14-6 arányban négy tartózkodás mellett elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek. Ich würde Frau Kollegin Regner bitten, dass Sie... Regner kolléganőt kérem, hogy vezesse a szavazást a továbbiakban, hogy egy kicsit pihentetethessem a hangomat. Akkor a következő szavazásra térnénk Rázennel. Fosz kolléga jelentése, azaz véleménye. Azt javasolnám, hogy azonnal folytassuk is a szavazással. Kérem, mosolyogjanak. Ha nem mosolyognak, akkor is szavazunk. 22-es módosító. Mellette, ellene, Kérem egyértelműen jelezzék a véleményüket, gondolom mindenki fáradt, mellette ki van, ellene ki van, elfogadva. 23-as mellette, ellene, elfogadva. 24 mellette, ellene, ellenőrizzük. Ja, kicsim. Tanki, tanki, kicsim. Hamale. 11 dafür, 12 11-12 arányban elutasítva. 25-ös. Mellette. Azonos a 130-assal egyébként mellette ki van? Ellene. Elutasítva. 26-os mellette. Elnézést, mondja az elnök asszony, elfogadtuk 26-os mellette. Ellene. Elutasítva. 131. Elnézést, mondja az elnök azt, hogy természetesen elfogadtuk a 26-ost, elfogadtuk. Tehát még egyszer mondom. Ellenőrizzük a 26-ost. Ez fehlt eine Egy szavazat hiányzik. Okay, 23 haben abgestimmt. 23-an szavaztak. 11-12 arányban elutasítva. Százharminc kettes, nem, és 131-es mellette, ellene, elutasítva. 132 mellette, ellene, elutasítva. 27-es mellette, ellene, ellenőrizzük. Dafür, 15-8 arányban elfogadva. 28-as mellette, ellene. Ez sem világos, elnézést, ezt is ellenőriznünk kell. Zwölf dafür, elf dagegen, angenommen. 12-11 arányban elfogadva. 135 mellette. A 135-ös következik. Ellen, ő mellette ki van? Ellene, elutasítva. Harmincas, Mellettem. Ellenem. Nem világos az eredmény, elektronikusan ellenőrizzük. Elf dafür, 12. 11-12 arányban elutasítva. 31-es, mellette, ellene, elutasítva. Nem elnézést, Azt hiszem, egyesek már nagyon fáradtak, biztos, ami biztos, ellenőrizzük a 31-est, elektronikusan ellenőrizzük tehát az eredményt. Elf dafür, elf dagegen, eine... 11-11 äh, arányban, egy tartózkodás mellett, elutasítva 136 mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük ismét csak, Alle 23 haben abgestimmt, 10 dafür. 10-13 arányban elutasítva. 32 jelentéstevő módosítója mellette. Ellene. Ezt most elfogadtuk. 33 mellette. Ellene. Elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene, elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 143-as, 144-es, mellette, ellene, elutasítva. 36 mellette, ellene, elfogadva. 37 mellette, ellene, elfogadva. 145 mellette, ellene, elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 39 mellette, ellene, elfogadva. 40-es mellette, ellene, elfogadva. 141 mellette, ellene, elfogadva. 42 mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan. Elf dafür. 11-12 arányban elutasítva. 150-es és 151-es azonosak, egymással mellettük ki van. Ellene. Elutasítva. 43 mellette, ellene. Elfogadva. 152 mellette, ellene. Elfogadva. 153 mellette. A 44-es módosító következik, mellette, ellene. Ellenőrizzük. Alem haben 14 dafür. 14-9 arányban elfogadva. 45-ös mellette. Ellene. Elutasítva. 46. Ellenőrzést kértek, ellenőrizzük a 45-öst. Elektronikusan szavazunk. 14-9 arányban elfogadva. Elf- elfogadtuk tehát. Most jön a 46-os mellette, ellene. Elfogadva. 47 mellette, ellene. Ellenőrizzük. Dafür. 13-9 arányban elfogadva. 154 mellette, Elnézést, mondja az elnök asszony. Az ötvenes következik. Mellette. El, mellette ki van, kérem világosan jelezzék, ha támogatják. Ellene. Elfogadva. 51. Mellette. Ellene. Elfogadva. 155 és 156-os módosítók mellettük ki van. Ellenük. Elutasítva. 52-es mellette, ellene, elfogadva. 53-as mellette, ellene, elfogadva. 54-es mellette, ellene, elfogadva. 55-ös mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük. 11-12 arányban elutasítva. es módosító. A 159-es következik. Mellette, ellene, elutasítva. 161, mellette, Ezek azonosak voltak? Nem, nem volt azonos. 161-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Sind dafür, 16 dagegen. arányban elutasítva világos az eredmény. 165-ös és 166-os mellettük ki van. A 160-as következik, mondja az elnök asszony. Elnézést, elnézést. 160-as, 162-es módosítók mellettük ki van. Ellenük elutasítva. 163, 164-es módosítók mellettük ki van. Ellenük elutasítva. 165-166-os mellettük, ellenük ki van, elutasítva. 56-os mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan. És 11-12 arányban elutasítva. 167. Mellette. Ellene elutasítva. 168 mellette, ellene, elfogadva. 169 mellette, ellene, elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 172-es és 173-as mellette, ellene, elutasítva. 58 mellette, ellene, Elfogadva. 59 mellette. Ellene. Elfogadva. 60-as mellette. Ellene. Elfogadva. 61-es mellette. Ellene. Elfogadva. 62 mellette. Ellene. Elfogadva. 174 mellette. Ellene. Elfogadva. 63 mellette. Ellene. Elfogadva. 64 mellette. Ellene elfogadva 65 mellette, ellene, elfogadva 66 mellette, ellene, elfogadva 67. Ezt visszavonták, 175 mellette, ellene, elfogadva 68 mellette, ellene. Kérem, emeljék a kezüket. 68-as mellette ki van, ellene, elfogadva. 176 mellette, ellene, elutasítva. 177 okafogyott, látom már, 178 mellette, ellene, elutasítva. 69 mellette, ellene, elfogadva. 70-es mellette, ellene, elfogadva. 71 mellette, ellene, ellenőrizzük, 10 dafür, 10-12 arányban egy tartózkodás mellett elutasítva. 179 mellette ellene ellenőrizzük. Hundertneunundsiebzig a 179-et 12-11 arányban elfogadtuk. 180-as mellette, ellene, elutasítva. 181 mellette, ellene, elutasítva. 72-es, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, elutasítva. Második rész mellette, ellene, elfogadva. 73-as, mellette, ellene, elfogadva. 182 és 183-as mellettük ki van, ellenük, elutasítva. 184 mellette, ellene, elutasítva. 74-es módosító mellette, ellene, mellette, még egyszer mellette, ellene, ellenőrizzük, feltételezem, hogy elutasítottuk, de nem világos. Eltafür. 11-12 arányban elutasítva. 75-ös mellette, ellene. Sajnos nem emelik világosan a kezüket. 75-ös kitámogatja. Ellene ki van. Elektronikusan ellenőriznünk kell, sajnos megint. Nem világos az eredmény. 15-8 arányban elfogadva. 76 mellette, ellene, elfogadva. 77 mellette, ellene, ellenőrizzük. Ez fehlt és eine Megint hiányzik egy szavazat. Wenn sich die Person nicht meldet. 10-12 arányban elutasítva. 78-as mellette, ellene, elutasítva. 79 mellette, ellene, ellenőrizzük. Elf dafür, zwölf dagegen, abgelehnt. Elutasítva, 185-ös, mellette, ellene, elfogadva. 186 mellette, ellene, elutasítva. 81 mellette, ellene, ellenőrizzük. Úgy tűnt, hogy elutasítottuk, de nem volt világos az eredmény. Dafür 11-12 arányban elutasítva. 82 mellette, ellene, elutasítva. 83 mellette, ellene, ellenőrizzük. Elfte für, zwölfte gegen. 11-12 arányban elutasítva. 84-es mellette, ellene, Elfogadva. 85-ös mellette. Ellene. Elfogadva. 86 mellette. Ellene. Elfogadva. 87 mellette. Ellene. Világosan elfogadtuk. 88 mellette. Ellene. Elfogadva. 187 mellette. Ellene. Elfogadva. 188 mellette. Ellene. Elutasítva. 89 mellette, ellene, elfogadva. 90-es mellette, ellene, elutasítva. 91 mellette, ellene, elfogadva. 189 mellette, ellene, ellenőrizzük. 9 dafür, 14 dagegen, klar abgelehnt. 9-14 arányban világosan elutasítva. 92-es mellette, ellene. Elektronikusan ellenőriznünk kell. Kérnék mindenkit, hogy egyértelműen jelezze, hogy támogatja-e vagy sem a módosított. Ha nem tesznek így, akkor nagyon nehéz lesz a helyzet, mert a szövetségek folyamatosan változóban vannak. 13-10 arányban elfogadva. 190 mellette, ellene Elutasítva 93 mellette. Mellette ki van? Ellene. Elfogadva. 191 mellette. Ellene. Elutasítva 94 mellette. Ellene. Elfogadva. 95 mellette. Ellene. Elfogadva. 96 mellette. Ellene. Elfogadva. 97 mellette. Ellene Elfogadva. 98 mellette. Ellene. Elfogadva. 99 mellette. Ellene. Elfogadva. 100-as mellette. Ellene. Elfogadva. 192 és 193 azonosak mellettük ki van ellenük. Elutasítva. 101 mellette. Ellene. Elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 104-es módosító mellette, ellene, elfogadva. 103-as mellette, Az állít, hogy ha elfogadtuk, akkor a 103-as következik. Tehát a 103-asról szavazunk mellette, ellene, elfogadva. 105 mellette, ellene, ellenőrizzük. Szerintem elutasítottuk, de biztos, ami biztos, ellenőrizzük. 13 13-10 arányban elfogadva. Kérem, világosan jelezzék, hogy támogatják-e, vagy sem. 106-os mellette, ellene, elfogadva. 200-as mellette, ellene, elutasítva. 107-es mellette, ellene, elfogadva. 108 mellette, ellene, elfogadva. 109 mellette, ellene, elfogadva. 110 mellette, ellene, ellenőrizzük. Es, ja, 11 äh, sind dafür, 2 dagegen. 11-10 arányban két tartózkodás mellett elfogadtuk. 111 mellette, ellene. Sajnos megint csak ellenőriznünk kell, nem világos az eredmény. Eine Person zögert noch. Egy valaki még habozik. 23. 13-10 arányban elfogadva. 112 mellette, ellene, elutasítva. 113 mellette, ellene, ellenőrizzük. 10 dafür, 13 dagegen. 10-13 arányban elutasítva. 201 mellette, ellene, elutasítva. 202 mellette, ellene, elutasítva. 114 mellette, ellene, elfogadva. 115 mellette, ellene, ellenőrizzük. 11 12 arányban elutasítva. 103-as mellette. 203-as elnézést mellette ellene elutasítva, 204 mellette ellene elfogadva. 116 mellette ellene elutasítva. 117 mellette ellene elutasítva. 118 mellette ellene ellenőrizzük. 16 hét arányban világosan elfogadtuk. Még egyszer kérnék mindenkit, tudom, mindenki fáradt, folytassuk a torna gyakorlatot. 119 mellette, 119 mellette, ellene, elutasítva, 120 mellette, ellene, elutasítva, 205 mellette, ellene, elfogadva. 121 mellette, ellene, ellenőrizzük. Tizenkettő kilenc 9 2. arányban elfogadva, 122 mellette, ellene, elfogadva. 123 mellette, ellene, elfogadva. 124 mellette, ellene, elfogadva. 125 mellette, ellene, elfogadva. 126 mellette, ellene, elfogadva. 127 mellette, ellene, elfogadva. 128 mellette, ellene, ellenőrizzük. Még egy hiányzik. Jó, most mindenki szavazott 11-12 arányban elutasítva. 129 mellette, ellene, elfogadva. Egyes módosító mellette, ellene, ellenőrizzük. Tizenkettő-tizenegy arányban elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene. Elutasítva, hármas módosító. Mellette, ellene elfogadva, négyes módosító mellette, ellene. Ellenőrizzük. Sajnálom, de egy-két szavazat eltérés miatt muszáj ellenőrizzünk. 12-11 arányban elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene, elfogadva. Hatos módosító mellette, ellene, elfogadva. Hetes mellette, ellene, ellenőrizzük. Elf dafür, 12. 11-12 arányban elutasítva. 8-as mellette, ellene, elutasítva. 9-es mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük. Elfte Dafür, 11-12 arányban elutasítva. 10-es mellette, ellene, elfogadva. 11-es mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük. 12-es. 11 dafür, 10. 11-10 arányban elfogadva. 12-es mellette, ellene, elfogadva. 13-as mellette, ellene. Elnézést kérek, ellenőriznünk kell ezt is. Tizenegy-tizenkettő arányban elutasítva, 14-es mellette, ellene, elutasítva. 15-ös mellette, ellene. Elektronikusan ellenőrizzük. Tizenegy, tizenkettő arányban elutasítva, tizenhatos mellette, ellene. Azt hiszem elutasítottuk, de azért ellenőrizzük. 11 dafür. 11-12 arányban elutasítva. 17-es mellette, ellene, ugyanaz a többség, elutasítva 18-as mellette, ellene, ugyanaz a többség, megint elutasítva 19-es mellette, ellene, elfogadva. 20-as mellette, ellene, el, elutasítva. 21-es mellette, ellene, Azt hiszem elutasítottuk, de azért ellenőrizzük. Nein, es ist angenommen. Mégiscsak elfogadtuk, még jó, hogy ellenőriztük, 12-11 arányban elfogadva. Most szavazunk az egész véleményről, a véleménytervezet egészéről, elektronikusan szavazunk.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 előadó jelentéséről van szó. 14-es módosító. Ki támogatja? Mellene, mellett, mellette ellene elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene elfogadtuk. 46-os Lichtenberger mellette ellene elutasítva, 19 mellette ellene elfogadtuk, 20-as mellette ellene elfogadtuk, 21 mellette ellene elfogadtuk, 22 mellette ellene elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Most 49-es mellette ellene Erő, nem egyértelmű. Elektronikus szavazás következik. Zwölf zu elf angenommen. 12-11 elfogadtuk. 50-es mellette ellene elutasítva, 51 mellette ellene elutasítva. 52 mellette, ellene, elutasítva. 53 mellette, ellene, elutasítva. Most pedig az 56-os következik. Mellette, ellene, elutasítottuk. 23-57 ugyanaz, mellette ellene elfogadtuk. 58. Nem, elnézést, 59-es következik, természetesen 59-es mellette, ellene elutasítottuk, 24 mellette, ellene elutas, elfogadtuk, 25-ös mellette, ellene elektronikus szavazás, 12 mellette, 11 ellen elfogadtuk. 60-as módosító? Nem. 61-es természetesen. 61-es mellette, ellene, elutasítottuk. 26-os mellette, ellene, elfogadtuk. 62-es mellette, ellene, elfogadtuk. 63 mellette, ellene elektronikusan szavazunk. Tizenkettő mellette, tizenegy ellene, elfogadtuk. 64-es mellette, ellene, elutasítottuk. 27-es mellette, ellene, elfogadtuk. 65 mellette, ellene, elutasítottuk, 66 mellette, ellene, elutasítottuk, 67 mellette, ellene, elutasítottuk, 68 mellette, ellene, elutasítottuk, 69 mellette, ellene, elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk, Hármas kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 72 mellette ellene elutasítottuk. 73 mellette ellene elutasítottuk. 74 mellette ellene elutasítottuk. 4-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 29-76 mellette 29-es és 76-os megegyeznek. Mellette ellene elfogadtuk. 77-es. Nem, 30-as módosítóhoz jutottunk, mellette ellene elfogadtuk. 31-es mellette, ellene. Elfogadtuk. 33 mellette, 32 mellette, ellene. Elfogadtuk. 33-as mellette, ellene. Elfogadtuk. 81 mellette, ellene. Elutasítottuk. 82 mellette, ellene. Elutasítottuk. 83 Lichtenberger mellette, ellene elutasítottuk, 84 mellette, ellene, elutasítottuk, 85 mellette, ellene, elutasítottuk, 86 mellette, ellene, elutasítottuk, 87 mellette, ellene, elutasítottuk, 88 mellette, ellene, elfogadtuk, 92 mellette, ellene, elutasítottuk. 93 mellette, ellene, elektronikusan szavazunk. Tizenkettő tizenegy ellenében elfogadtuk, 94 mellette ellene elutasítottuk, 34 mellette ellene elfogadtuk, Ötös kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 36-os mellette, ellene. Azt hiszem, nem, elektronikusan szavazunk. zu 6 Überprüfung 16 hat ellenében, hát ezt elkerülhettük volna, ezt az elektronikus szavazást, egyértelműen elfogadtuk. 37-es mellette, 37 mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük. zu 5 dafür versuchen um deutlich. 18 mellette, 5-en ellene. Jobban emeljék fel a kezüket, kérem. Százas mellette, ellene azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk, de azért elektronikusan ellenőrizzük. Lehet, hogy csak egy szavazat a különbség. Százas módosítóról szavazunk. 12 mellette, 11 ellene elfogadtuk. 101 mellette ellene elutasítottuk. 102 mellette ellene elfogadtuk de azért elektronikusan ellenőrizzük. Nava. Eine Stimme fehlt noch, eine, jetzt haben alle ab. Még egy valaki nem szavazott, mindenki szavazott. 12 mellette, 11-en ellene elfogadtuk. 103 mellette, ellene, elutasítva. 104 mellette, ellene, elfogadtuk. 105 mellette, ellene, elfogadtuk. 106 mellette, ellene, elutasítva. 38-as mellette ellene A szociáldemokratáknál senki sem emelte fel a kezét, elektronikusan szavazzunk. sechzehn zu sieben klar angenommen. 16 a mellette, heten ellene elfogadtuk, 107-es mellette ellene elutasítottuk, 39 mellette ellene elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 108-as mellette ellene elutasítottuk, 41 mellette ellene elutasítottuk. 42 mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan. 17 dafür, 6 dagegen, klar angenommen. 17 mellette, 6-an ellene elfogadtuk, 109 mellette, ellene elutasítva. 110 mellette, ellene elutasítva. 1-es, mellette, ellene elfogadtuk, kettes mellette, ellene, elfogadtuk, hármas mellette, ellene, elfogadtuk, négyes mellette, ellene, elfogadtuk, ötös mellette, ellene, elfogadtuk, hatos mellette, ellene, elfogadtuk. 43-as, 44-es megegyeznek, mellette, ellene, elutasítottuk, hetes mellette, ellene, elfogadtuk, 8-as mellette, ellene, elfogadtuk, 9-es mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan. Abgelehnt, 11-12. Elutasítottuk. 12 ellene, 11 mellette. 10-es mellette, ellene elutasítottuk, 11 mellette, ellene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 10 mellette, 12 ellene elutasítottuk, 12-es mellette ellene elfogadtuk, 13 mellette ellene elfogadtuk, és most uh, az egész szövegről szavazunk elektronikusan. Alle haben abgestimmt. Mindenki szavazott? 22 mellene, egy ellene. Gratulálunk az előadónak. Eine einzige Abstimmung äh, kommt noch, und die können wir schnell machen, und zwar... Még lesz egy szavazás, ami nagyon gyors lesz. Rapkai, Bernard Rapkai véleménye, azonnal elektronikusan szavazunk róla. Kérem, hogy szavazzanak, megnyitom a szavazást. Nem. Várjanak egy pillanatot, mert nem működött. Remélem, hogy most működik. Elektronikus szavazás, igen, most működik. Nincs probléma, 23-an mellette, senki nem volt ellene, elfogadtuk. Úgyhogy a szavazással végeztünk. Elnök, köszönöm Regner asszony, hogy segített nekem. A koordinátorok Strasbourgba fognak összeülni, az összes frakció ezzel egyetért, mert el kell hagynunk a termet fél egykor, vilandúr, Nem? Igen, remek. Akkor az ülést berekeztem.